Uh, we start the meeting. Uh, adoption of the agenda. Kezdjük el az ülésünket. Az első pont a napirend elfogadása, ha van ezzel kapcsolatos észrevétel, megjegyzés, mert ha nem, akkor a napirendet módosítás nélkül elfogadjuk. A mai napon az összes nyelven biztosított a tolmácsolás a horvát kivételével, Emlékeztetném önöket megint arra, hogy február 3-án és 4-én február 3-án és 4-én tartunk egy parlament közi ülést február 3-án 11 óra 15-től 13 óráig a PHS P1 a 002-es teremben tartjuk az ülést. Remélhetőleg sokan el tudnak majd jönni. Köszöntöm. És elérkeztünk most a harmadik napi rendi pontunkhoz. A koordinátorok még karácsony előtt megállapodtak abban, hogy támogatják azt a kezdeményezést, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet indított, és amelynek keretében ismertetnénk az EU által bejelentett beruházási terv foglalkozási hatásairól készült tanulmányt itt a Foglalkoztatási Bizottság ülésén. És most Örömmel megadom a szót Torres úrnak, aki majd most részletesen tájékoztat erről a tanulmányról. Parancsoljon a szó. Thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, köszöntök mindenkit. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm ezt a lehetőséget, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek biztosítanak, hogy ismertessük ezt a tanulmányt, arról, hogy a beruházási terv foglalkoztatási hatásai milyenek lehetnek. Először is természetesen az európai helyzet elemzésével kezdjük ezt a tanulmányt. A helyzet önök számára is közismert. A gazdasági növekedés elég lanyha, az előrejelzések sem különösebben rózsásak, látható, hogy annyilag lefelé mutatnak, ami azt jelenti, hogy erre az évre, 2015-re nézve lefelé vettek kiigazítva a növekedési előrejelzések, másfél százalék, a az Egyesült Államok 3,5%-ával szemben. A helyzetet jellemzi még az is, hogy a munkanélküliségi ráta meglehetősen magas, 10% volt a válság kezdetén, azóta magasabb, és ha összevetjük az Egyesült Államok helyzetével, ott alacsonyabb, ez is ugye közismert tény mindenki számára, és ebből is látható, hogy az Európai Unióban mm, nem sikerül kellőképpen a kapacitást kihasználni, 23 millió munkanélküli van az Európai Unióban, tehát a foglalkoztatási probléma, a munkanélküliségi probléma hosszú távú az Európai Unióban. 12 millió az a munkanélküli, aki kevesebb mint egy éve munkanélküli, ez pedig nagyon fontos, ugyanis minél hosszabb, minél többen maradnak foglalkoztatás nélkül, annál nehezebb őket utána visszairányítani a munkaerőpiacra. Ez pedig egy nagyon fontos kérdés, amelyen foglalkozni kell. Összességében véve ez a helyzet azt sugalja, hogy az agregált kereslettel kapcsolatban probléma van Európában, nem csak a munkanélküliségi adatok miatt, hanem egy másik fontos kérdés miatt is, ugyanis az Európai Unió, és különös tekintettel az euróövezet a, egyfajta többlettel rendelkezik, sokkal többet importál, mint amennyit beruház. A GDP két százaléka egy meglehetősen egyértelmű tényező, amely mutatja ezt az agregált keresletet az Európai Unióban. Ami szintén jellemzi a jelenlegi helyzetet, hogy a kereset hiánya miatt milyen eszközökkel lehet kezelni ezt a helyzetet. Van egyfajta öm, egyenlőségi csapda, az eszközök nem elég hatékonyak, hogy a beruházásokat ösztönzék, vagy hogy spontán ösztönözzék a, a fogyasztást a likviditás hiánya miatt. Éppen ezért a hagyományos eszközökkel nagyon nehéz fellendíteni a gazdaságot. Mindennek a kockázata természetesen a defláció. Ennek fényében az a megközelítés, amelyet Európában alkalmaztak, az volt, hogy a beruházási terv által próbáljuk fellendíteni a beruházásokat. Általánosságban véve ez egy nagyon hasznos megközelítés lehetne, ugyanis kiegészíteni azt a megközelítést, amelyet az Európai Központi Bank a múlt héten támogatott, kivételes monetáris eszközöket léptetett életbe, intézkedéseket, de ezek indirekt lépések, hiszen a kereslet esetében a fogyasztást kell fellendíteni és így lehet magát a gazdaságot is fellendíteni, hogyha mm, a beruházásokat jobban ösztönözzük. Említettem az imént az Egyesült Államokat. Az Egyesült Államokban a munkanélküliség kezelése céljából a beruházásokat fellendítették, és gyakorlatilag ennek szintje már a GDP 20%-ára tehető, gyakorlatilag elérte a válság előtti szintet, míg Európában, ha a GDP arányában nézzük a beruházásokat, akkor sokkal alacsonyabb ez, mint a válság előtti szint, kb. 17%-át teszi ki a GDP-nek, tehát alacsonyabb, mint a válság előtti szint. És um, ez a különbség természetesen élesebb olyan országokban, ahol magas a munkanélküliség iráta, de olyan országokban is megfigyelhető, mint Németország, ahol alacsonyabb a munkanélküliség. A beruházások szintje alacsonyabb, mint a válság kezdete előtt. Ami azt a gondolatot illeti, hogy a beruházások által lendítsük fel a gazdaságot. Egy nagyon fontos gondolat, mert ennek közvetlen hatása lehet a problémát előidéző okokra, mi ugye a kereslet hiánya, de a beruházások által növelhető az Európai Unió növekedési kapacitása is, és így tisztességes munkahelyeket lehet teremteni a jövőben. Tehát ez egy rendkívül hasznos eszköz. A tanulmányban azt is megállapítottuk, hogy a beruházási terv elhanyagolható, de akár jelentős hatást is kiválthat attól függően, hogy hogyan alakul részleteiben a beruházási terv. A jelenlegi információk birtokában a beruházási terv két elemmel bír. Egyfelül ugye 60 milliárd, 63 milliárd euró, ami friss beruházás lenne. Ez az európai GDP 0,4%-a, egy másik elem pedig, ami sokkal nagyobb, ez a magánberuházások bevonása. Itt 252 milliárd euróról beszélünk, ami összességében 315 milliárdot tesz ki. Ez pedig már az európai GDP 2%-a lenne. A két elem összessége meglehetősen nagy hatást válthat ki, hogyha mind a kettő megvalósul, és ezt össze kell vetni azzal a beruházási tervel, amelyet az Egyesült Államokban vezettek be. Említettem az imént az adatokat, a beruházási terv ott körülbelül a GDP 5%-ára rugott, tehát gyakorlatilag az európainak a duplája, egy hosszabb időszakra kivetítve, de ha 315 milliárd megvalósul az Európai Unióban, az komoly hatást válthat ki. Tehát annak érdekében, hogy valóban itt új beruházások folyanak a gazdaságba, két feltétel kell, hogy teljesüljön. Az egyik az, hogy tényleg sor kerüljön erre ezekre a beruházásokra, olyan projekteket kell kiválasztani, amelyek a foglalkoztatás szempontjából támogathatóak. Ha ezeket a beruházásokat nem választják megfelelően, akkor az következhet be, hogy sor került olyan beruházásokra, amelyeket amúgy is eszközöltek volna a beruházási terv nélkül. Tehát az a kiegészítő nettó hatása alacsony lenne. Ha megnézzük a munkahelyeket, milyen munka, hány munkahelyet lehetne teremteni, gyakorlatilag csak 400 ezer új munkahelyet lehetne teremteni 2018-ig. Viszont, ha jó részlete, részleteiben jó ez a beruházási terv, és körültekintően kerül sor a beruházási projektek kiválasztására, akkor becsléseink szerint 2,1 millió új munkahelyet lehetne teremteni 2018-ig. Ez lehetővé tenni gyakorlatilag 1 ponttal csökkenteni a munkanélküliségi rátát, ami minden bizonyal nagyon jó hír lenne Európa számára a beruházások körültekintő kiválasztása. Tehát kulcsfontosságú biztosítani kell, hogy új nettó beruházások valósuljanak meg. Össze kell kapcsolni tehát a különböző országokat, infrastruktúrális projekteket kell előtérbe helyezni, zöld típusú környezetbarát beruházásokat, amelyeket a magánbefektetésekből nem lehetett volna támogatni. Ez egy nagyon fontos dimenzió ez egy rendkívül fontos kérdés. A networking hatás mellett pedig, ami szintén fontos, az a kis- és középvállalkozások bevonása. Hiszen Európa szerte nagyon sok munkahelyet teremtenek különösen olyan országokban, ahol magas a munkanélküliség aránya. Ezekben az országokban a hitelezés nem elérhető a kis- és középvállalkozások számára. Éppen ezért a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából komoly lehetőségek rejlenek ezen vállalkozásokban, de a hitelezés hiánya miatt nehézségekkel küzdenek. Tehát maximalizálni kell a munkahelyteremtési hatást a KKV-k bevonásával, ez rendkívül fontos és vannak Európában is már példák, amelyeket megemlíthetünk. Tudjuk olyan országokban, mint Németország vagy Dánia, a hitelezési rendszer rendkívül kifinomult, ami lehetővé teszi a KKV-k bevonását, és tudjuk, hogy az Európai Beruházási Banknak is van szakértelme, és támogatja a beruházások által a KKV-ket ez eddig nem valósult meg kellő módon, és eddig az Európai Beruházási Bank sokkal inkább az általános beruházásokra összpontosított, ami miatt a magas munkanélküliségi rátával küzdő országok kevesebb hitelt és kölcsön kaptak az Európai Beruházási Banktól, mint más országok. Tehát több beruházást eszközöltek olyan országokban, ahol alacsony a munkanélküliség iráta, szemben Portugáliával például, nem sikerült teljes mértékben mozgósítani a beruházásokat, holott a foglalkoztatás kérdése nagyon fontos Európa számára. Tehát a projektek kiválasztása szempontjából a hálózatépítés nagyon fontos, és a KKV-k bevonása. Ezen két kérdés mellett szintén fontos a foglalkoztatás szempontjából a szélesebb kontextus figyelembevétele. Az aktív munkaerőpiaci szakpolitikák, a munkaközvetítés is olyan feltételek, amelyek által maximalizálhatók a beruházási terv hatásai. A 2,1 millió új munkahely megvalósítható, hogyha ilyen aktív munkaerőpiaci szakpolitikák kerülnek megvalósításra. És a bevételek, valamint a produktivitás közti hatást is jobban ki kell használni. ahhoz, hogy ismét beinduljanak a bérek Európában, ehhez nagyon fontos elem lesz ez is. Úgy gondolom, ahogy amikor az sokat beszéltünk ezekről a keretfeltételekről és a becslésekről. Köszönöm a lehetőséget. A, a, ebben megvan a tanulmány, és a weboldalukon is fel, megjelenik majd. Köszönöm. Thank you, Mr. Torres. Köszönöm, Torres úr. a kutatási részleg igazgatója az ILO-nál, azt elfelejtettem bejelenteni. Többen kértek szót, elsőnek Heinz Beckernek adom meg, aki Kásza urat helyettesíti. Parancsoljon, Beck úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Torres úr, úgy gondolom, ez, ez az, a Juncker csomagról szóló tájékoztatást lényegére kell értékelnünk ebben a szakaszban. Különösképpen azt hangsúlyoznám, hogy a csomag sikerének alapját, ha jól értettem, úgy határozza meg, hogy a beruházási projektek lehető legjobb kiválasztásán áll vagy bukik, és ehhez ez kell ahhoz, hogy a legnagyobb munkavállalói bővítési hatást elérje. Ezzel kapcsolatban kérdezem azt, mennyire hatékonynak értékeli azt a kiválasztási módszertant és azt a folyamatot, amely révén kiválogatják a támogatandó projekteket, és amely alapvetően az Európai Beruházási Bank ö, saját hatásköre. Második kérdésem. Ön szerint mely, milyen kritériumok alapján lehetne a legjobban kiválasztani a beruházási projekteket annak érdekében, hogy a munkaerő bővüljön. Lehet persze más célok szerint is válogatni projekteket, például a megtérülés alapján, ez is fontos. Ám engem tényleg elsősorban az érdekel, azok a célrendszerek, amelyek leginkább növelik a munkavállalók számát és arányát. Köszönöm. Jutta Steinbrück. Köszönöm szépen. Torres úr. És köszönjük a szervezetének és önnek is ezt a jó és fontos munkát. Számunkra is nagyon fontos ez a tanulmány. Világosá tette azt is, mennyire fontos az, hogy itt a parlamentben és a bizottságon belül is a foglalkoztatás politikai vetületet megfelelően hangsúlyozzuk, hiszen a beruházás terv rossz végrehajtása éppen ellenkező hatásokat hozhat Gondoljunk mindig arra, hogy 1,8 millió helyel kell bővülni a munkaerőpiacnak Európának, van méghozzá jó minőségi munkahelyekkel. Ez kell legyen a célunk, elsősorban az európai emberek érdekeit képviselve. Arra is figyelnünk kell, hogy ezek a befektetések ne szorítsák ki a magánberuházásokat, mert akkor, akkor elvész a várt hatás és említette azt is, hogy vannak kontraproduktív hatások is potenciálisan. Ha rosszul kezeljük ezt az eszközt, akár, akár aláshatja a jelenlegi munkakörülményeket, versenyellenes hatása is lehet. Fontos, hogy a tag, azokban a tagállamokban történjenek a beruházások, a legnagyobbak a gondok a fiatalok körében a munkanélküliség, a tartós munkanélküliség, azok a kényszerítő elemek, amelyeket föltétlenül be kell építeni a csomag célrendszerébe. Kérdésem az, hogyan tudjuk garantálni, hogy épp azokban az országokban, ahol a legtöbb baj van, amelyek a legnagyobb támogatást igénylik, oda menjenek ezek a beruházások. Vannak-e tapasztalatai a tanulmány alapján, hogy a befektetési alap hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy különösen az ifjúsági és a hosszatávú munkanélküliséget fenntartató módon tudjuk ö, leküzdeni. Köszönöm szépen. Danuta Jászlilieka. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, dziękuję za tą prezentację. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm uram a nagyon átfogó, méreható prezentációt, és különösen azt a jelentést, amelyet hozzáfűzött. Az alappal kapcsolatban vannak bizonyos két éjjel, remélem eloszlatja ezeket. Az alapok célja a KKV-k egyik oldalon, másrészt, ezek általában nagyobb tételek, nagyobb beruházási tételek, közlekedési hálózatokba, infrastruktúrális házatokba tett pénzek. A célja pedig az, hogy a már most alvó vagy befagyott tőkét is megmozgassa. Kérdésem az, hogy a KKV képesek lesznek-e becsatlakozni ezekbe a nagy projektekbe, és vajon a KKV-k bírnak-e olyan tőkével, amelyet meg kéne mozgatni, és amelyet most nem használunk fel. Ez egyik kételjem. Másik kételjem a alapok végrehajtását illeti. Beszéltünk arról nagyon fontos, hogy a legjobb projekteket válogassuk ki. Ugyanakkor ez az irányító bizottság amely felállt, és amely döntést hoz a, a, pálya, a kiválasztásról, és amely végrehajtja majd a pénzügyi eszközt. Lehet, hogy politikai motivumokkal is átjárt. Hogyan lehet elkerülni az, hogy politikai testületként működjön majd ez a grémium? Beszéltünk arról, hogy, hogy ebben a, a testületben olyan személyek ülnek majd, akik a fő kifizetőket képviselik, tehát a, a donorokat, a, a pénz alapú befizetőket képviselik. Elemezték azt is, hogy lehet ebben a körben elkerülni a politika, politikai döntéseket? Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a nagyon jó tanulmányt, ami nagyon hasznos számunkra. Említette, hogy többet spórolnak, mint amennyit beruháznak, ez más területeken is megfigyelhető. Kérdés azonban, hogyha megéri ebbe ruházni valahova, hogyha azt se tudjuk, hogy mire fordítják ezt. Ha megpróbálunk európai szinten is fellépni a vállalatok esetében például, akik megpróbálnak másokkal is együttműködni, például a KKV-k, akik számára már sok mindent lehetővé tettünk az elmúlt időkben, lehetőségeket teremtettünk számukra. Itt azonban még nem eléggé kifort javaslatokról van szó. Danuta is joggal felhívta a figyelmet arra, hogy milyen esélyeik vannak ezen vállalkozásoknak, hogyha európai szinten egységesen tudunk fellépni. Fontosnak tartom, hogy az Európai Beruházási Bank azt nyilatkozza, hogy meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Nem politikai, hanem független szakértők dolgoznak ott, akik értékelhetik a projekteket. Azt szeretném tudni, hogy milyen biztosítékaink vannak arra vonatkozóan, hogy a végén egy olyan értékelés ajánlás született, ami alapján azt mondjuk, hogy megvalósítható, vagy összeülnek a tagállamok, és azt mondják, hogy minden nagyon szép és jó, de aztán ugyanazt tesszük, mint eddig. Én átveszem ezt a projektet, odaadom neked ezt, ezt támogatom, azt nem. Tehát a szokásos alkudozás veszi kezdetét. A legrosszabb az lenne, hogyha olyan projektek lennének, amelyeknek nem lenne semmilyen konkrét tartalmuk, európai értékük, a foglalkoztatás politikai dimenzió hiányzik, és gyakorlatilag európai pénzeket pumpálunk oda. Ezt tévesnek tartanám. Megkíséreltük azt is, hogy a magánszférát bevonjuk, hogy beruházzanak. Hol ruháznak ők be? Hogyha egy projekt megtérül, és ígér, létrejöhet ott valami, arról kell gondoskodni, hogy a foglalkoztatás terén lehetőségeket teremtünk, elérhetjük azt, hogy komoly siker szülessen. Ugye az Európai Szociális Alapon keresztül komoly lépések történtek, ez helyén való is, de vannak ugye kritériumok, amelyek alapján az értékelést végrehajtják, csak éppen kétségeim vannak, hogy az eredmény olyan lesz, amiről elmondhatjuk, hogy kellően objektív, és nem politikai szinten kerül sor meg az alkodozásra. Rodríguez. Rodriguez. Mr. Torres. Um... Torres úr. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó, idő, kor, hasznos volt az európai közvitában megjelenítve. Kulcsfontosságú vita ez a parlamentben is, meg a, különösen mi szakbizottságunkban. A a projektkiválasztás kritériumával kapcsolatban fogalmazott meg gondolatokat. Három kritériumot szeretnék én kiemelni. Az egyik a stratégiai prioritások az Európai Unió szempontjából, tehát a beruházásokat arra kell használni, hogy egy új növekedési modellre lépjünk át. Tehát azon projektekkel, hogy rangsorra kerüljenek, amelyek az energetikai átállást segítik, a digitális átállást, méghozzá a társadalmi integrációval, és harmadsorban a szociális beruházásokat, az emberi tőkébe való beruházást. Nagyon sok munkát lehet teremteni. A szociális munkások, az egészségügy, az oktatás, képzés ágazataiban. Említette azt is a kritérium kapcsán, hogy a Connecting Europe eszköz mennyire fontos. És a transeurópai hálózatokban még fennálló hiátusokat kezeljük. Van azonban egy harmadik kritérium is, ez pedig a makroökonomi, makrogazdasági egyensúly hiányok kezelése. Tehát ezeket az egyensúlyhiányokat a tagállamok körében csökkentenie kell a beruházásoknak, hiszen most nagyon széttartó feltételek szerint ruháznak be a tagállamok. Ez pedig egy súlyos probléma, központi probléma Európában. Ezért gondolom úgy, hogy a beruházási terv mindig gondol, kell, hogy gondoljon erre a végrehajtás során. Tudniuk kell, hogy a KONT szakbizottságban erről nagyon komoly vita folyik, hisz eleddig a létrejött szabályozás nem hoz létre egyenlő feltételrendszert a tagállamokban a stratégiai beruházások alapjának megfelelő kiaknázására. Sőt, a válság által leginkább sújtott államok azok, amelyek rosszabb feltételekkel bírnak. Ha nem kezeljük ezt a gondot, akkor egyensúlyhiányok még növekedni is fognak a beruházások révén, és nem az ellenkezőjét érjük el, ami a cél. Úgyhogy erről akartam tájékoztatni, de hogy az ILO vagyunk, kell működjünk, ebben az is biztos. Köszönöm. Köszönöm, Torez úr. Most öné a szó. Először is köszönöm a megjegyzéseket a munkánkhoz és az elemzésünkhöz. Rendkívül nagy kihívások ezek a kérdések, amiket felvetettek, és természetesen azzal kezdjük, hogy az Európai Beruházási Bankot hogyan tudjuk bevonni ebbe, illetve kérdeztek a projektek kiválasztását eldöntő kritériumokról is. Persze nagyon fontos, mert hogyha ezeket nem állapítjuk meg, akkor nagyon kicsi lesz a hatásuk, illetve a nem gazdasági oldalról, vagy politikai oldalról nagy lesz az interferencia. Úgyhogy nagyon fontos, hogy jól határozzuk meg, vagy maximalizáljuk a beruházások hatását. Nos, ennek érdekében biztos, hogy minden egyes projekt üzenetnek valamilyen külső jellegét kell meghatározni, mert ezek olyan projektek lesznek, amelyek, hogyha nem lenne ez a terv, nem kerültek volna megvalósításra. Úgyhogy ezeket a például az energia hálózat, a digitális gazdaság terén óriási technológiai forradalomnak vagyunk tanú, bizony, tanúi, és ennek hatalmas hatása van világszerte. A különböző országok különbözőképpen állnak szembe a kihívásokkal, és minden más is más lesz minden téren. Úgyhogy ami megerősíti az európai gazdaságot, hogy az új technológia lehetőségeket kihasználja, mindenképpen pozitívumként értékelhető mind a foglalkoztatottságra, mind az árakra, mind az Európai Unió jövőjére. Úgyhogy ezek nagyon fontos kritériumok, és ha ezeket szem előtt tartjuk, az eredményeink is jobbak lesznek. Tehát először is a zöld a területre, az energetikára, a Connecting Europe területre nagy hatása kell, hogy legyen, mert egyébként nincsen semmi eredménye. A második dolog, hogy külön kell választani, mert gyakorlatilag nem ugyanazon jelleggel bír. Nyilván a KKV-kra nagy hatása lesz, És itt relatíve kis pénzügyi forrásokkal, hitelgaranciákkal rendelkezünk, ami rendkívül fontos, főleg olyan országokban, amelyek most nagyon nehéz helyzetben vannak. Legalábbis a tapasztalatok ezt bizonyították, és az Európai Beruházási Banknak hasonló helyzetet kell tudni teremteni Németországban, vagy más tagállamokban, amelyekhez fordulhatnak például a kereskedelmi bankok, stb. stb. Hogy bölcsen használják fel ezeket a pénzügyi alapokat, újabb beruházásokat eredményezzenek és munkahelyeket teremtsenek, amelyek, hogyha nem lett volna terv, nem valósultak volna meg. Tehát ez egy másik fajta projekt. A másik megint mert megfogalmaztak egy kérdést a politikai interferenciáról. Ez ugyan nem az én szakterületem, de egyszerűen csak annyit szeretnék elmondani, hogy a jelentésben hangsúlyozzuk a monitorozás és az értékelés jelentőségét. Még a jól meghatározott projektek vonatkozásában is előfordul, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy az ember gondolná. És ezért fontos, hogy már a kezdet-kezdetén a monitorozás, az értékelés megfelelően alakuljon főleg az ilyen beruházási tervek vonatkozásában, mert azt mondanám, hogy ne csak a hozamot ö, és az eredményt ö, értékeljük és monitorozzuk, hanem a beruházások hatását is. Nyilván az ILO és az BB e mindenképpen együttműködik önökkel ezen a téren, és nyilván ez attól függ, hogy önök hogyan döntenek. Volt egy nagyon fontos kérdés a fiatalok munkanélküliségét illetően, hogy lehetne több fiatalt bevonni ebbe, mert nyilván egyes országokban rendkívül magas a fiatalok munkanélkülisége, úgyhogy ez eléggé aggasztó. Önök már is döntöttek Európában arról, hogy egy fiatalok foglalkoztatottságát elősegítő garanciát hoznak létre. Vannak olyan országok, ahol már régóta létezik, a 90-es évek óta, a válság előtti időszakban, és azóta nagyon sok lehetőséget teremtettek a fiatalok számára. Ez a program nagyon jó kiegészítője lenne ennek a beruházási programnak, de becséseink szerint még van rajta alakítani való, hogy az elvárásoknak megfeleljen. Mert azért még igen, mindig igen kicsi az aránya ahhoz képest, amit gondoltunk. Úgy számoltuk, hogy évente 21 milliárd euróra lenne szükség Európában, hogy tényleg megfelelő garanciát tudjunk biztosítani a fiatalok számára. Nagyon fontos erőfeltétel a megfelelő szolgáltatások biztosítása ezen a téren, hogy optimálisan kiegészítse a beruházási tervet, mert ez így a fiatalok újra beilleszkedését tenni lehetővé a munkai piacon, például a digitális vagy a zöld gazdaság terén, vagy a KKV-k keretén belül. Nos, azt hiszem a legtöbb kérdésre beszéltem, bár a makrogazdasági egyensúly felbillenéséről nem. Ugye említettem a hálózatokra gyakorolt hatását, de talán visszatérnék még egyszer erre a kérdésre. Hogy mit, milyen fontos a, kapcs- a kapcsolódási hatása. Talán Az Európán átnyúló hatását kellene ennek felerősíteni a nemzeti beruházási terveken túl. Hogy azokra a területekre irányuljanak a beruházások, ahol a legnagyobb a munkanélküliség. A múlt héten az EBB nagyon fontos döntést hozott. Egy úgynevezett 20%-os szolidaritási elem van ebben most és talán a beruházási tervben is lehetne egy hasonló elemet beilleszteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, akkor folytassuk a kérdéseket. Schulz képviselő. Tisztelt Torres úr, köszönöm szépen az okfejtését. Azt kell mondjam, hogy sok mindennel egyetértek abból, amit elmondott. Az előttem szóló kollégák hozzászólásaival is lényegében egyetértek, de szeretnék a KKV-kra kitérni, ugyanis több mint tíz éven keresztül a KKV-kkel foglalkoztam, mielőtt parlamenti képviselő lettem. Mindig meglep, amikor ezt az ilyenfajta vitát hallom, hiszen úgy tűnik, hogy most pénzt dobunk a piacra, segítünk a KKV-knek, akik most egyáltalán nem jutnak semmilyen finanszírozáshoz. De aki ezt gondolja, téved, ugyanis leegyszerűsítve, mert csak két-három percben tudom ezt elmondani. Azt eh, mondanám, hogy nem csak Németországban, hanem szinte az összes eh, európai országban gyakorlatilag háromfajta KKV létezik a finanszírozás szempontjából. Vannak azok, amelyek nagyon nyereségesen dolgoznak, eh, bárhol kapnak pénzt a bankoktól, semmilyen probléma nincs számukra ezen a téren. Aztán vannak olyan KKV-k, amelyek esetében hát annyira nem rózsás a helyzet, de támogatandók, és ezért ők is kapnak hitelt, mert van elég pénz a piacon, és van a harmadik csoport, azok, azok, amelyeket elsősorban érintenek az ilyen projektek, amelyek nem jutnak finanszírozáshoz. Meg kell néznünk, hogy miért, hol van a probléma. És e tekintetben komoly aggájaim vannak, hiszen jó pénzeket, amelyeket kiadunk, támogatunk-e olyan KKV-ket, amelyek úgy tűnik, hogy olyan termékeket értékesítenek, amelyek nem érdeklik a piacot. Néhány évig tudjuk őket támogatni, aztán pár év múlva már nem léteznek. És gyakorlatilag egyfajta túlélési programot finanszírozunk számukra adófizetői pénzekből. Amit sokkal fontosabbnak tartok, és amit egyesek már említettek, az az, hogy a rendelkezésre álló összegekkel a képzést, az oktatást támogassuk, az emberi fejeket, mert így segítünk igazából a KKV-knek, azoknak, amelyek tulajdonképpen el se tudnak bújni most a pénzek és a hitelek elől. Ez fontos olyan országokban is, mint Németország, de persze más országban is. Úgyhogy, ahogy mások is már elmondták, inkább az emberi fejekbe kell beruházni, és a vállalkozásoknál vegyük először alaposan figyelem szemügyre, hogy miért nem jutnak finanszírozáshoz. Köszönöm szépen, Inés Zuber. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna Torres úrnak megköszönni az ismertetését. A kérdés, amit szeretnék feltenni, a következőre vonatkozik milyen fajta munkahelyeket lehet a tervnek köszönhetően teremteni. Itt ugye nem annyira a mennyiségi kérdésről van szó, ezen túlmutat a kérdés lényege. Sok mindent elmondtunk már arról, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy munkahelyeket teremtsünk, ez egyértelmű, szükséges, de gyakran megfeledkezünk arról, hogy olyan időket is megértünk már, amikor nem volt munkanélküliség, akkor minőségi munkahelyek léteztek, és jogok a a munkavállalók számára. A rabszolgaság idején is volt ugye munka, csak éppen a jogok nem érvényesültek. Úgyhogy a kérdés, amelyet szeretnék feltenni, azzal kapcsolatos, hogy az önvéleménye szerint hogyan lehet biztosítani azt, hogy ez a terv ne csak munkahelyeket teremtsen, hanem milyen munkahelyeket teremt majd, és hogyan lesznek ezek a jövőben fenntarthatók. Hiszen nem tartom kívánatosnak azt, hogy ez a terv pusztán bizonyos magánkonzorciumokat támogasson, és nagy magánberuházásokat, hiszen tudjuk, hogy természetesen szükség van ilyenfajta beruházásokra, de ezen túlmenőleg és ezen kívül a munkavállalók számára kell, hogy maradjon valami a folyamat végén. Úgyhogy a kérdésemet szeretnék feltenni az, hogy hogyan tudjuk biztosítani, garantálni azt, hogy ennek a beruházási tervnek köszönhetően a munkavállalói jogok érvényesülnek, és minőségi, tisztességes munkahelyek jönnek létre. Köszönöm. Monika Vána. Monika Vána. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetnek a tanulmány ismertetését. Úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy mértékben hozzájárul a munkahelyek teremtéséhez, ezt legalábbis a figyelem középpontjába állítja, hiszen a fenntartható növekedéssel párhuzamosan a fenntartható minőségi munkahelyek teremtése is az egyik központi célja kell legyen ennek a, ennek a tervnek. Ez így kellene, hogy legyen legalábbis. Hasznosnak tartom ezt a tanulmányt abban a tekintetben, hogy felmutatja a lehetőségeket, amelyeket kiaknázhatunk, és a politikai döntéshozók számára megszabja a kereteket. Az első kérdésem a következő. Ön is említi a tanulmányban, hogy ez egy olyan lépés, ami a megfelelő irányba halad. Persze ennél sokkal többre van szükségünk kísérő intézkedésekre, hogy valóban fenntartható és munkahelyekben intenzív gazdaságot teremtsünk, de említette az alsó határt, itt kb. 400 ezer munkahelyről beszélt, azt mondta, hogy 2,1 millió lenne a maximális eredmény, ha különböző feltételek érvényesülnek, mint például a legmagasabb munkanélküliséggel küzdő régiókba kell beruházni, különböző kísérőintézkedések, új intézkedések, stb. Engem az érdekel, hogy a 400 ezres alsó határnál milyen feltételek kell, hogy érvényesüljenek. Ott is egy maximális tőkeáttételi hatásra gondol, vagy ott esetleg különböző forgatókönyveket is figyelembe vett. És amikor a 400 ezer munkahelyről beszél, ott új munkahelyekről beszél, vagy hogyan súlyozza a különböző ágazatokat? hiszen kevés kiindulópontunk van arra vonatkozóan, hogy ágazatonként hogyan lehetne felbontani ezt a tervet. Említette ugye a termelékenységet, de hát tudjuk, hogy a munkahelyeknél a különböző lehetőségek teljesen eltérőek. Ugye a digitális, munkas, digitális gazdaságról beszélünk, a várostervezésről, ami ugye nagyon érdekes lehet a települések szintjén. Az előttem szólók azonban arról is beszéltek, hogy itt nem csak arról van szó, hogy munkahelyeket teremtsünk, tehát egy bizonyos számú munkahelyet, hanem mindenek előtt az a fontos, hogy milyen munkahelyekről van szó. Minőségi munkahelyek, amelyek az emberek egzisztenciáját biztosítják, Éppen ezért az az ajánlás, amelyet ön is említett, hogy meg kell nézni, milyen hatásai lesznek ennek, ugye a monitoring of the impact, ezt mondta. Ez egy komoly lépés, de a lényegi lépés, ahogyan a strukturális politikánál is, a beruházási politikánál is az Európai Unióban, az, hogy egyértelmű célokat határozunk meg a Steering Board számára, tehát a 2020-as célok szempontjából a partnerségi elv be kell, hogy kerüljön a tervbe, a helyi regionális szereplők, a civil társadalom bevonása rendkívül fontos, úgyhogy ebben a tekintetben még további politikai lépésekre lesz szükség. Köszönöm. Oui, ça va être, ça va être euh, rapide, puisque... Gyors leszek, köszönöm mert csak azt szeretném elmondani, amit Rodriguez asszony mondott a zónákról, a makrogazdasági egyensúly felbillenésről. Igen, egyetértek, talán ügyesebb lenne, ha ma ott fektetnénk be, ahol a legnagyobb szükség van arra, nem szabad karikatúrát felállítani ebből. Ugye Németországban mi a helyzet, mindenki tudja, tehát vannak azért olyan szükségletek, amelyek egyes területeken jelentősebbek, mint máshol. Aztán ami az eurozónát illeti, ugye a belső szolidaritásról is szó van, hiszen segítenünk kell abban, hogy az egységes valuta megmaradjon. Ez azért nagyon fontos. Konkrét kérdése térek rá. Az önök tanulmányokban vannak-e ebből a témából származó konkrétumok, tehát a földrajzi területekről, mert az az érzésem, hogy teljesen tematikusan jártak el, igazuk van, az a fenntartható fejlődésnek a legfontosabb eleme, de mi a helyzet a földrajzi jelleggel? Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm a tanulmányt Nos, ami a foglalkoztatottságot és a szociálpolitikát illeti, ezek ugye közvetlenül a gazdasághoz kapcsolódnak, és ennek hatását leginkább az emberek érzékelik. Vannak, akiknek tisztességes jövedelmük van, vannak olyanok, akiknek nincs. Tehát a beruházások ösztönzői is nagyon fontosak. Ön említette ezeket az ösztönzőket is. A kérdésem tehát az, hogy milyen konkrét ösztönzőkre gondoltak, és melyek azok az ösztönzők, amelyek biztosíthatják azt, hogy a tagállami beruházások hosszú távúak, fenntarthatóak, életképesek lesznek, és tényleg előnyösek lesznek az emberek számára. Elképzelhető, hogy minden egyes országnak saját döntést kell hoznia az őkről, vagy legyen ez európai szintű döntés, hogy milyen ösztönzőket alkalmaznának a beruházásokhoz. Aztán van még egy másik kérdés is. A kollégák sokat beszéltek a KKV-kről, hiszen rendkívül fontosak a gazdaság és a foglalkoztatottság szempontjából, hiszen sok munkahelyet teremtenek. A kérdés azonban az, hogy a KKV-k miért nem kapnak hitelt? Akkor megteremthetnék a különböző régiókban ezeket a munkahelyeket miért nem kapnak hitelt? Mi az oka ennek? A beruházási terven belül a kkv kapnak majd hitelt, és így teremthetnek munkahelyeket. Van még egy kérdésem. Az Európai Unióban 25 millió a munkanélküli, 12 millió olyan munkanélküli van, akik már régóta nem tudnak visszajutni a munkaerőpiacra, ez akkor azt jelenti, hogy az energiába, a digitális gazdaságba és az egyéb területekre fektetünk be, azt fogja ez jelenteni, hogy a 25 millió munkanélküli visszakerül a munkaerőpiacra, és ezeket a munkahelyeket elfoglalja? Elég lesz a motiváció az emberek számára, hogy elvállalják ezeket a munkákat? Mert azok, akik végrehajtják ezeket a projekteket, megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, és talán ők rendelkeznek megfelelő motivációval is. A beruházási terv hatékonyabb lesz, akkor, ha nem csak a gazdaságot célozza meg, hanem az emberek szürke állományát? Elnök az asszony, nagyon sokan mondtak már nagyon sok mindent az önök tanulmányáról, talán már nekem nem is kellene semmit mondanom, de azért mégis elmondom, hogy nagyon, nagyon szeretem az ájállót. Azért volna egy kérdésem, ez is felmerült már, mert ez érdekel nagyon. Valakivel részletes beszélgetést folytattam az EVV-től, és most terveznek, további embereket vesznek föl, mert csak 500 emberre van szükségük ahhoz, hogy az új projekteket megvizsgálják. Viszont azt mondják, hogy a beruházások hozamát most fogtuk vissza. 18%-ra van szükség, és teljesen világos, hogyha ha a környezetvédelmi vagy munkahelyteremtő vagy szociális jellegű projekteknek plusz eredményt szeretnénk, akkor másképp kell eljárnunk. Tehát nem lehet az eddigiek szerint dolgozni, mert új projekteket kell figyelembe venniük, azonban az ő munkamódszereknek megfelelően nem lesznek olyan projektek, amelyek munkahelyeket teremtenének, de a kritériumoknak megfelelnek. Milyen elképzelés szerint változtatnának önök a kritériumokon az Európai Beruházási Bank vonatkozásában? Köszönöm. Buenos días. Paloma López Bermejo, köszönöm szépen Torres úrnak ezt a jelentést. Vannak bizonyos kételjeim, ugye említi, hogy 1 millió 800 ezer munkahelyet kívánnak létrehozni. Egy olyan feltételezésből indulnak ki, ami új beruházásokról szól. Ugyanakkor nagyon kevés ez, 23 milliárd és ez egyfajta pénzügyi támogatás lenne a beruházási bank részéről. A magánberuházások, amelyekre szükség volna, ezeket amúgy is, ezek amúgy is megtörténnek, hiszen olyan országokról van szó, amelyek már amúgy is dinamikusak, ahol a gazdaság amúgy is dinamikus, és ahol már adott ez a magánberuházás. Tehát a beruházási terv azokra az országokra összpontosítana, ahol a gazdasági növekedés jelentősebb és a munkanélküliség ráta alacsonyabb. Ez pedig azt jelenti, hogy kevesebb munkahely születik majd, véleményem szerint, mint amennyire számíthatnánk. Továbbá emlékeztetnék arra, hogy az Európai Beruházási Banknak már így is voltak nehézségei, hogy elköltse azt a tőkét, amelyen rendelkezik, egyrészt a technikai akadályok miatt, másrészt pedig azért, mert politikai döntései ezt lehetővé tették, és gyakran nem a megfelelő projektekbe ruházott be és a KKV-ket nem kellő módon támogatta. Ezért két dolgot hangsúlyoznék. Egyfelől milyen garanciát eh, tud adni arra vonatkozóan, hogy több tőke egyfelől a men- munkahelyek minőségét és a mennyiségét is eh, fokozza majd, és eh, hogyan tudja ez a terv egy produktív modell változását alátámasztani, nem csak konkrét adhok projekteket finanszírozni, pontosan azokban az országokban, ahol az ipart a legjobban leépítették. Köszönöm, Ann Sanders. Köszönöm, Torres úr, hogy eljött hozzánk ma délelőtt. Én a projektekre szeretnék visszatérni, illetve azok jellegére. Nagyon jól elmagyarázta nekünk, tökéletesen egyetértek önnel, ezeknek a projekteknek újaknak kell lenniük, amelyeket még máshol nem finanszíroztak, és főleg olyan projekteknek, amelyek új ágazatokban jelennek meg, amelyek prioritásként jelentkeznek előttünk, a digitális és az energetika. Nos, ha új területről beszélünk, akkor új kompetenciákról is kell beszélnünk. Úgyhogy a kérdés, ami előttem megfogalmazódott, a következő. A munkahelykeresők azok, akik már régóta keresik ezeket a munkahelyeket? Ön is említette, eh, minél tovább keres az ember munkahelyet, annál nehezebb visszakerülni a munkaerőpiacra. Úgyhogy meg lesznek a kompetenciák, amikre szükség van, amelyeket gyorsan mobilizálhatunk. És a legelső beruházásoknak nem inkább a képzésben kellene megnyilvánulnia ezen új kompetenciák megteremtésére? Köszönöm. Ja. Jutta Steinbrück. Köszönöm. Az ő magyarázatok során újabb gondolatok merültek fel bennem, anélkül, hogy a technikai részletekkel foglalkoztam volna, felmerül a kérdés, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést egyáltalán nem hívják le az eszközeit a tagállamok. Vajon ön szerint lehetséges-e, hogy ezekkel az eszközökkel célirányosan a beruházási terv részeként lehetne alkalmazni, hogy így legyen esély arra, hogy az ifjúsági foglalkoztatást ö, tömeges eszközökkel támogassuk. Spontán kérdés ez, hogy most csak itt felmerült, de épp azért, mert több beruházásra van a szükség az ifjúságra megcélozva lát-e esélyt egy ilyen ö, szervezésre? Uh, well, the last question... Utolsó kérdés. Van den Lenkederre. Ha még akarnak kérdést feltenni, akkor nem tudunk majd szavazni az adott időben, 4.11-kor. Erre gondoljanak. Fanden Kandelere. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm nagyon érdekes prezentációt, amely a legfrissebb bizottsági munkát illeti. Ugyanakkor a dél-európai partnereink miatt aggódom, mert a beruházási terv munkahelyeket kell teremtsen, ám Dél-Európában a legnagyobb az igény. Kérdés, hogy pont itt tud-e tud -e segíteni az alap. Hogyan tudjuk kibékíteni azt a tényt, hogy a, a beruházási terv szerint egész Európában kéne beruházni. Ám hogyan tudjuk áthidalni ezeket az ellentmondásokat, hiszen Dél-Amerikában a legnagyobbak a problémák, és itt várható a legkisebb megtérülése a beruházásoknak. Tehát ez egy olyan ellentmondás, amely Dél-Európának külön figyelm, emiatt külön figyelmet kéne szentelnünk. Becker úr, köszönöm. Rövid kérdésem volna csak. Önök, ön tudja -e azt, hogy a válság kezdete óta egyetlen ágazat az, amelyik töretlenül nő tovább, ez pedig a szociális vállalkozás, Social Business Initiative sorolhatnám. Ez az egyetlen gazdasági terület, ahol a beruházási offenzíva részéről lehetne egy konkrét fix célt meghatározni, és bizonyos sikerrel járna. Köszönöm. Utolsó kérdés jogán Mannur. Köszönöm szépen. Többször jelentkeztem. Rövid kérdés, amelyet nem tettek fel, ám fontosnak tartom elmondtuk, hogy szeretnénk eh, arról gondoskodni, hogy lehetőség eh, álljon fenn a jövőben is megáll a munkahelyekre, amelyhez jó képzés kell. Lehetne egy olyan eszközt megfogalmazni, ahol a képzések, a tagállamokban folyó képzéseket aktívan támogatnák, mert egyes tagállamok ugyanezt szívesen látnák ezt, ám nincsenek megfelelő struktúráik ehhez. Hogyan lehetne ezt a sikerkoncepciót támogatni, mert nagyon sok külső befektető, ha sikerrel kecsegtetne, és a tagállamokban ezt végre lehetne hajtani, akkor szívesen tennének be pénzeket a képzésbe. Köszönöm, reméljük, hogy mindenre a tömeges kérdésre rövid választ adna, ezt megköszönnénk. Köszönöm szépen ezt nagyon izgalmas eszmecserét. Bizonyal kéne folytatni, mert nagyon fontos kérdések merültek fel. Én témaszerű megközelítésben kezelem őket az Európai Beruházási Bank szerepéről. Ezt többen említették. Ez fontos, hogy milyen kritériumokat határozunk meg számukra. A beruház az EBB egy közbank, közszektorbeli bank, úgyhogy e- tehát itt mások a, a feltételek, olyan feladatokat nem kell ellásson, amit egy magánbank is elláthatna. Tehát ez megjelenik a kritériumokban is. Az kell legyen a cél, hogy biztosítsunk egy megfelelő működőképességet és megtérülést, amely hatékonyan teszi a programokat, ám el kell fogadjuk azt a tényt is, hogy egyes, vagy sőt a legtöbb ö, ö, kedvező hatás az európai országok összességében kell érvényesüljön, egyfajta társadalmi megtérülést is figyelembe kell venni. Tehát a magán tőke megtérülése talán kisebb, mint a, ez a közmegtérülés. Ezért kell, van szükség egy közbankra, de a kollektív megtérülés nagyobb, mint a magán megtérülés. Ellenkező esetben egy magánbank is elláthatná ezt a feladatot. Ilyen értelemben az EBB kell, hogy olyan kritériumokat kapjon, amely nem csak a a rentabilitást, a megtérülést garantálja, hanem a hosszú távú társadalom megtérülést. Hogy ez pontosan hogy lesz meghatározható, ezt nem tudom, mert ez a bank feladata, de a bank működéséből adódóan ezt a súlypont áthelyezést meg kell tenni a munkahelyek minőségéről és a tisztességes munkakörülményekről sokan említést tettek. ez fontos. Egy konkrét lépést lehet ezzel kapcsolatban tenni, amikor a digitális gazdaságbeli, meg energetikai, hálózati projektek esetén, hogyha van egy közbeszerzési eljárás, az ILO-ban van erre vonatkozóan előírás, hogy a közbeszerzési feltételek között a nemzetközi munkakörülményekre vonatkozó szerződéseket be kell tartatni a kiírásban már. És ezt szak, európai szintű szakpolitikában is érvényesíteni kell, a tisztességes munkakörülményekről, így már a közbeszedésben is gondoskodva. Persze lehet, hogy túl sokat várunk a beruházási tervtől, hogy minden az lásson el, például a munkahelyek minőségét, ám ez egy általános szakpolitikai kérdés kell legyen, Európa szerte, és az is, hogy garantáljuk-e minőséget. Ám fontos, hogy figyelemmel legyünk rá. Úgyhogy a foglalkoztatás és munkakörülmények stratégia meg kell legyen itt is. Az ifjúság problematikája is felmerült, hogyan lehet őket a fiatalokat jobban bevonni, és a szakképzés, a szakképzettségek ügyét. Nyilván minden országban érvényesülnie kell ennek, mert egyes, tag, egyes tagállamokban a, a már ö, rentábilis KKV-k most is kaphatnak bankitelt, de nem minden országban, és ez az oka a részben annak, hogy magas a munkanélküliség sok tagállamban, mert vannak, vannak rentábilis, jó működő KKV-k, amelyek továbbra sem kapnak bankitelt. Ez tragikus hatással van a foglalkoztatásra, ezért van a rendkívül fontos, hogy itt lépjünk, mert nem minden országban gond, de más tagállamokban igen. Így lehetne megmozgatni ezt a potenciált. A kritériumok körében a szakképzésben is a jelentéstár nem eléggé font, mondja ki ezeket a kérdéseket. Kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen szakképzések legyen szükség. Nagyon fontos ebben a ezzel kapcsolatban, hogy az intézmények előre lássák, hogy milyen igények adódnak a munkaerőpiacon, és gyorsan válaszoljon a képzés és az oktatási rendszer a, a már még meg nem fogalmazott, de már kialakulóban levő munkaerőpiaci igényekre. Annál is fontosabb ez, mert a gyors technológiai változás sokszor előre láthatatlan követelményeket fogalmaz meg. Például magas képzettségét igényelő munkahelyeken, munkahelyek megszűnnek és lehet, hogy sokkal több közvetlen kapcsolatra, tehát egy interpersonális jellegű munkahely nyílik majd meg például az elméletiek helyett. Aztán nagyon fontos kérdés fogalmazódott meg, hogy a, mi a földrajzi megoszlása a tervnek. Úgy gondolom, hogy tényleg ez a kérdés, nevezetesen, hogy tudjuk, hogy ez a beruházási terv milyen mértékben a motorja egy európai politikának. És főleg, ami az egységes valutát, az eurozónát illeti, ez nagyon fontos része ennek, de most itt általános véleményt fogalmaznék meg, egy olyan gazdaságpolitikának, amely Európa számára végül is biztosítja ezt a pénzt, hogy megmaradjon. Úgy gondoljuk, hogy eh, ami a földrajzi jelleget illeti nagyon fontos, eh, az 1,8 millió eh, vonatkozásában implicite, hogy segítsük azokat a régiókat, ahol most kevesebb a munkahely, de valóban ez nagyon fontos része, és ezt figyelembe kell venni. Nagyon köszönöm, biztos vagyok benne, hogy minden kérdése nem válaszoltam, de nagyon köszönöm ezt a rendkívül érdekes vitát, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet itt képviseltethette magát. Köszönöm. nagyon köszönöm, Torres úr. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben is szívesen meghívjuk majd önt ide a szakbizottságba. Nagyon köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Köszönöm szépen még egyszer. Nos, a következőkben pedig szavazni fogunk, de csak egy-két percben lehetővé tenném azt, hogy mindenki megtalálja a szavazókártyáját. Uh, thank you very much. <laughs>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 We'll start with the... Kezdjük. A globalizációs alappal kapcsolatos szavazást. Lengyelország. Megnyitom a szavazást. Vote. The vote is... EPP e has four. E a néppártnak négy többlet szavazata van, hát nagyon örülünk neki. <laughs> Is it okay now? Now it's okay and... Uh... Most már minden rendben van, és láthatják az eredményt, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következő téma globalizációs alap, belgiumi előadó tollából. Megnyitom a szavazást. Is it really open? Hmm. Oh. The vote is closed. Uh, and, um... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Aztán jön Elio Szolár Németországból és Jutta Steinrupnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A szocialista frakció szóbeli módosítót kíván beterjeszteni. A hatos ö, bekezdést váltaná ki. Azt javasoljuk, hogy a hatos pont a következő szövegben álljon, angolul mondom, ö, észleljük, hogy nincs pótlagos kezdem, ösztönzés a az IGF részéről a résztvevő képzésére. Ezen túl személyesített és mélységben levő intézkedéseket kellene bátorítani. Uh, okay, then we vote the whole text. Jó, akkor a szóbeli a kiegészített teljes szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ezek után Yes, the discharge on the general budget. 2013 évi mentesítés, az A kompromisszum. Ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, azt hiszem. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a hatost mellette. Ellene. Lezárom a szavazást. It's carried. Um... Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es, visszavonásra került, 10-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. B kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es, kiegészítéssel szóban, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A véleménytervezetről módosított formájában szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Uh, then is this one, is it? European Center. Center yes. Then we have the, the vocational uh, center for the development of az Európai Szakképzés Fejlesztési Központ a következő a mentesítések sorában, a kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes módosító, mellette, Igen, itt is van egy szóbeli módosítás, mert ahogy látja mindenki mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A négyes bekezdésről nem kell szavazni, akkor a módosított véleménytervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. discharge on the European Agencies for Safety and Health. Következik a mentesítés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség témájában. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes bekezdés, kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A módosított véleménytervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért. Kettes bekezdés mellette, bocsánat, mondja az elnök asszony, első módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító, itt van egy szóbeli módosító, láthatják az előadó tollából, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A módosított véleménytervezetről szavazunk elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Véleménytervezet az Európai Képzési Alapítványról. A kompromisszum A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító, az eladó tolából mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a módosított véleménytervezetről szavazunk elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a következő véleménytervezet. Az uniós ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetése témájában első módosító Pirinszki úr tollából mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A módosított véleménytervezetről szavazunk. Elektronikus úton megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Thank you for... Nagyon köszönöm. Ennyi volt. Hmm. Uh, <clears throat> is this what is on there? Uh, Haladjunk tovább, következő napi rendi pontunk, a stratégiai befektetési alap, az FC. Magam szeretnék néhány szó, bevezető szóval élni, mielőtt megnyitjuk a vitát. A témadossziévre vonatkozó belső eljárás taglalnám. Több szakbizottsági elnök ülés volt, a, hogy hogyan osszuk el a hatáskört a szakbizottságok között ebben a témában. Minden alkalommal hangsúlyoztam, hogy a mi szakbizottságunk rendkívül fontos, hogy részt vegyen e téma vitájában. Technikai szempontból a jogalkotási javaslat sajnos nagyon kevés szociális aspektus tartalmaz, ám a fő cél, ettől függetlenül továbbra is az, hogy több és jobb munkahely jön létre, harcoljunk a munkanélküliség ellen. Különösen az ifjúsági munkanélküliség ellen. Úgyhogy ez nem a pénzügyi piacok érdekében történő bevezetésekről van szó, hanem a munkahelyek létrehozásáról. És ez a mi szakbizottságunk szakértői részvételét követelé meg, úgyhogy ezt kifejtettem a szakbizottsági elnökök ülésén is, sőt kértük, hogy az 54-es szabály érvényesüljön. Ám az elnökök értekezete nem hozott döntést, a szakbizottsági elnök értekezése, arra az ajánlás vonatkozóan, hogy egy irányító bizottság jön létre, amely minden érdekelt szakbizottság részvételét lehetővé tenni a munka koordinálásában. Most a labda a elnökök értekezetetén felén pattog, ők kell eldöntsék a hatáskörbeli kérdést végső soron, és valószínűnek tűnik, bár döntés még nem született, hogy az ECON lesz a vezető bizottság. Az ECON szakbizottság elnöket tájékoztatott engem arról, hogy mivel gyorsított eljárásban kezelik a, az fc re vonatkozó jogalkotási javaslatot, valószínűleg nem fog az menni, hogy eközben a beruházási hiányokra vonatkozó kezdeményezést is kezeljék, meg a azon saját kezdeményezési jelentést, amely ugyanazon témában foglalkozik, mint az EFSA jelentés, de egy politikai kontextusba helyezve azt. Tehát az 54-es szabály szerint a zöldek előadót jelöltünk ki a zöldek köréből, Vána asszonyt nevezetesen, és több alkalommal világosat tettem a szakbizottsági elnökök ülésén is, meg az ekkon elnökének közvetlenül is elmondtam, hogy a foglalkoztatási szakbizottság abszolút ö, akarja ezt a saját kezdési jelentést a jogalkotási javaslattal egy keretben, hogy a prioritásaink megjelenjenek a folyamatban. Sajnálatosnak tartom azonban, hogy ez erre sok esély nincsen, de mint mondottam, még döntésre vár a kérdés, a jelentés kezdeményezéseként az ECON ö, határozza meg a napi rendet és a menetrendet. Mint mondottam, a valószínű megoldás az, hogy az ECON vezeti az ügyet, ám a irányító bizottságban minden szak, érdekelt szakbizottság helyet kap, és még nem tudjuk, hogy pontosan milyen eredménye lesz ennek a leosztásnak. Én folyamatosan figyelemmel kísérem a dolgokat, és mihez lehet tájékoztatom önöket a friss fejleményekről. Az első eszmecsere, ez, amely a szakbizottságunk az FC ügyében folytat, megadom a szót koordinátoroknak sorban. Úgy látom, nincs is viszont itt senki, talán Morel Sertjé asszony a néppártot képviselhetné most itt. Oh, oh, sorry, but I don't have that. Sorry. Elnézés. És Lövjecka asszony a felelős, és megkapja a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni részvételét ebben a hatásköri vitában, amely révén a mi dokumentumunk is érvényesül. Ezt a munkát viszont nagyon gyorsan el kell végezzük. Azt is szerettem volna megköszönni, hogy az ILO-val megszervezte az eszmecserét, és annak a, az által készített jelentés vitáját megszervezte. Tudnék, ez a szakvita az ILO jelentésében nagyon erősen kapcsolódik a most tárgyalandó kérdésünkhöz. A a stratégiai beruházási alap szabályozásához és végrehajtásához. Több ezer európai számára jelent reményt ez a dokumentum, azt remélik ettől, hogy a nehéz válságos időkben életüket javíthatja ennek végrehajtása. Nyilvánvalóan az alapcél, hogy az európai gazdaságot erősítsük, ám eddig úgy tűnt, hogy az az eszközrendszer, amelyre támaszkodhatunk, nem nagyon hozott eredményeket. Ez az új szabályozás motorja lehet, illetve beindíthatja az európai gazdaságot. Három egymást támogató pilléren áll a befektetési alap. Először is 315 milliárd eurót kíván megmozgatni a következő három évben, annak érdekében, hogy a közpénzek hatását fokozza, és beindítsa a magánberuházásokat. A második pillér azt kell, arról kell gondoskodjon, hogy a reálgazdaság igényeit elégítse ki elsősorban ezek a tételek. A harmadik pillér pedig a bürokrácia leépítését irányozná elő, hogy Európa vonzó befektetési terület legyen, és a multiplikátor hatása érvényesülhessen a tervnek. Akkor érvényesül csak hát ez a katalizátor hatás ténylegesen, ha több tagállam is beszáll az alapba, és a fejlesztési bankok és a magánbefektetők is vonzona találják azt. Ezt sokszor hangsúlyoztuk, és meghozhatná a sikert, hogyha megmozgatná a magántőkét. Nagyon fontos ez a dokumentum, ugyanakkor ez a is, ugyanakkor nagyon szoros határidőkkel kell dolgoznunk, gyorsan reagálva. Először is Jean-Claude Juncker ugye bemutatta magát a tervet, november 26-án tavaly, ezt követően a tanács is nagyon gyorsan reagált, elfogadta december 18-án a tervet, és felhívta a tanács a társjogalkotókat is, hogy március végéig zárják le a munkát gyors ütemben. Dombrovskis biztos úr is hangsúlyozta ennek fontosságát, és azt mondta, lehet, lehetőség van arra, hogy gyorsan lezárjuk a jogalkotási folyamatot a tanácsnak köszönhetően is. Én azt javaslom, hogy március 24-én szavazzuk, bocsássuk szavazásra ezt az anyagot. Ez két hónapot ad összesen arra, hogy kialakítsuk fix álláspontunkat. Ha csak nem futunk váratlan akadályba, március végére tehát lezárható a folyamat, és ez azt jelenteni, hogy az alap működő képessé válna, az év közepére. Ez valóban nagyon gyors jogalkotási folyamat. Most konkrét módosítókat nem fogunk megvitatni, inkább az első benyomásaikat szeretnék feltérképezni, arra vonatkozóan, hogyan lehetne ezt az alapot életképes, reális eszközé tenni, és hogyan, arról, hogyan lehet a 2020-as tervezethez közelebb vinni a célrendszerét. Mielőtt taglalnám kezdeti álláspontomat, szeretném hangsúlyozni, hogy hét szakbizottság fogja be nyújtani véleményét a jelentéshez vonatkozóan. Ám a hét szakbizottság egyike sem fog a szociális vetületekre koncentrálni, ezért ez a mi feladatunk, a mi szakbizottságunk feladata. A, tudnék, látnunk kell, hogy a, az alap sikerének kulcs eleme az, hogy milyen szociális vetületé vannak, és azok hogyan valósulnak meg. A beruházási deficit a kétszeres stratégia sikerét fenyegeti. Az eddig tett lépések nem feltétlenül elégségesek. Az eddig eredmények azonban arra mutatnak, hogy jól sikerült elkölteni az eddig felhasznált pénzeket, közlekedési, energetikai hálózatokat kaptak támogatást, illetve az innovatív beruházási célok, ezek továbbra is a reálgazdaságba kell, hogy menjenek, ez az alap egyik legfőbb célja. A projekteket az európai hozzáadott érték alapján válogatják, illetve a célokhoz való illeszkedésük alapján ezek a beruházások valóságos, hosszú távú, magas szintű munkákban kell, hogy testet öltsenek a fenntartható növekedés előrányozva határon átnyúló projektekkel is. Szakértők véleménye szerint két és fél millió új munkahely létre, a kutatás szerint Kutatások szerint az európaiak és az európai intézmények több száz milliárdos likviditással bírnak. Európában van likviditás, ezt kell megmozgatni. Az EBB véleménye szerint is, szakértő véleménye szerint is, Európában az a helyzet, hogy fontos, rentábilis projektek sem kapnak mindeközben megfelelő finanszírozást hogy Katalin nem biztos hangsúlyozta, bizalmi válság van Európában, emiatt nem sikerül beindítani a gazdaságot. Ezen túl pedig a tanácsi konklúziók alapján, melyek tavaly novemberben kerültek kiadásra, ezek az alapok nem terelhetik meg a, a tagállamok hiány tételét, tehát új módszerrel kell elszámolni a tagállamok befizetéseit ebbe az alapba, ezek költségvetési szempontból semleges, tehát nem hiányt, e, hiányt bővítő tételek. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az alapcélja az kell legyen, hogy a hálózatokba és azokba a célokba kerülnek beruházások, amelyek a gazdasági növekedést elősegítik. A KKV-kat kell elsőben megcélozni az alapnak, az alvó tőkét kell megmozgatni. Persze kérdés, hogy van-e elégséges ilyen úgymond alvó tőke, amely, amely felhasználásával beintató a gazdaság, és van elég garancia arra, hogy a KKV-k ténylegesen tudnak élni az alapkínálta eszközökkel. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a KKV képesek a nagy projektekben részt venni, holott nagyon fontos ezeket támogatni, hiszen itt jönnek létre a munkahelyek, mint a KKV-kban. Érdemes volna elemezni azt is, hogy vajon a most tárgyalandó szabályozás lehetővé teszi a KKV-k számára, hogy, hogy ténylegesen éljenek a pénzügyi eszközökkel, amelyek az alapban rejlenek. Azért fontos ez, mert csak akkor véhető sikerre ez a dolog, hogyha a KKV-k a szinergia hatásokat ki tudják használni az alap eszközeivel. Úgy gondolom, azok a döntések, amelyek a befektetési bizottsághoz nem politikai kritikumok alapján kell álljanak, épp ellenkezőleg. A projekteket úgy kell kiválasztani, hogy ott üzleti szempontok, rentabilitási szempontok érvényesüljenek, ne politikaiak. Ha a irányító bizottságban való részvételt a tagállami befizetések alapján osztják ki, hogy nyilván a nagy tagállamok, melyek többet fizettek az alapba, túlsúlyjal bírnak majd Ők döntik el, mi történik. Ez mondjuk üzleti szempontból értelmezhető, ám a szolgatás szempontjából ellenmondásos dolgokhoz vezethet. Meg kell határozni a projektek kiválasztásának megfelelő kritériumait is, hogy már most tájékozódhassanak a befektetők. Mielőbb belépve az alapba. Aztán jó menedzsereket is kell találnunk, aki egyrészt kiválasztják a projekteket, másrészt meg végrehajtják azokat, meg felügyelik. Már folyt ma reggel erről, mindenről egy dinamikus vita, nem is akarom tovább húzni az időt, hanem az önök kérdései válasz nyitom meg a teret, annak érdekében, hogy gyümölcsöző együttműködést hozunk létre, ebben a szakbizottságban is, meg a parlament egészében. Maria Jau Rodriguez for, uh... Maria Joan Rodríguez a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. A koordinátorunkat helyettesítem. Engedjem meg, hogy először is megköszönjem azt az információt, amelyet ön, elnök asszony, közölt velünk azzal kapcsolatosan, hogy a foglalkoztatási szakbizottság befolyását hogyan növeljük ebben a kérdésben. Említette, hogy a foglalkoztatás, a beruházási terv, a beruházási alap eh, témájában a foglalkoztatási szakbizottság az 54-es cikk alapján szerepet kell, hogy kapjon ebben a folyamatban. Azt hiszem, hogy ez eh, minden kétséget kizár, hiszen Végeredményben a foglalkoztatás és a magas színvonalú munkahelyek megteremtése a célja ennek a beruházási tervnek. Ami pedig az EFSI deregulációját illeti, ugye tudjuk, hogy a kérdés az elnökök értekezletének kezébe kerül, meg kell várjuk, hogy milyen végső döntést hoznak. Minden esetre a munkánkat meg kell szerveznünk úgy, hogy mi is egyetemen befolyásoljuk ennek a jogszabálynak a tartalmát. Meghallgattam a néppárti kollégát, és szeretnék hangot adni bizonyos aggájainknak az SND frakció szemszögéből nézve. Biztosítanunk kell, hogy ez az új stratégiai beruházási alap hozzájárul a munkahelyek, a magas szintű munkahelyek, a magas színvonalú munkahelyek megteremtéséhez, ez kell, hogy legyen a központi célja. Éppen ezért úgy vélem, hogy először is a projektek kiválasztási kritériumait kell befolyásolnunk, ugyanis biztosítanunk kell, hogy ezek a kritériumok nem csak a projektek jövedelmezőségét tartják szem előtt, hanem egyéb stratégiai prioritásokat is, amelyek számunkra fontosak. Mindenek előtt azt, hogy jobb munkahelyeket teremthessünk az európai polgárok számára. Egy explicit kritériumként kell ezt megfogalmaznunk a projektek kiválasztása során. Továbbá láthatjuk ebben a szabályzatban, hogy az érdekes projekteket azonosítanunk kell, és ebben a folyamatban szakértelemre lesz szükség, hogy kellő támogatásban részesítsük a tagállamokat a projektek kiválasztásánál. Biztosítanunk kell azt is, hogy a szakértők, akik ebben a munkába bekapcsolódnak, a kritériumok között szem előtt tartják azt, hogy jó projekteket válasszanak ki, nem csak a klasszikus kritériumokat kell majd szem előtt tartsák, mint például a jövedelmezőség. Van egy további kritikus pont az irányítási modellel kapcsolatban. Garantálnunk kell, hogy minden tagállam részesülhet majd a stratégiai alap forrásaiból. Éppen ezért ennyire fontos, hogy a bizottság ígéretének megfelelően a tőkéből részesülhetnek a tagállamok, és a fiskális helyzetértékelésénél ezt nem veszik figyelembe. Ugyanakkor van még valami, ami aggasztó számunkra. A projektek társfinanszírozására gondolok. Ugyanis a bizottság e tekintetben Mm, megosztja a tagállamokat, különbséget tesz a tagállamok között. Egyfelől a stabilitás és növekedési paktum szempontjából vannak tagállamok, amelyek biztosítani tudják, hogy a társfinanszírozás a fiskális értékelésben nem kap szerepet. Ugyanakkor vannak olyan tagállamok is, amelyek még mindig, amelyekre még mindig a korrekció vonatkozik, és itt elég sok tagállamról van szó. Az ő esetükben természetesen előfeszítést kellene tenni, ugyanakkor lehetőséget kell, hogy kapjanak, hogy a társfinanszírozás az ő esetükben is lehetséges legyen, és támogatásban kell részesülniük ebből az alapból. Ez pedig egy komoly probléma, ugyanis hogyha ezt nem orvosoljuk, akkor az egyenlőtlenségek a tagállamok közti beruházási kapacitás szempontjából tovább növekednek majd és ezért a tagállamok közti egyenlőségek a munkahelyteremtés szintjén is megjelennek majd. Ezek volnának a fő aggájaink, de természetesen folytatjuk még a munkát. És ennyi lenne, köszönöm szépen. Thank you and give the floor to Enrique Calvi Chambon. Thank you, madam. Köszönöm a szót, spanyolul beszélek. Spanos Kérnék mindenkit, hogy tegye fel a fejhallgatóját. Nos, elnökeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a gyakorlati kérdésekre helyezzük a hangsúlyt. Megpróbálok én is most tömören fogalmazni, ideológia mentesen. Számunkra a rendeletek kapcsolatos munka most veszi kezdetét. Megvannak ugye az elgondolásaink, az elképzeléseink, de ami mindenek előtt eh, számít, az az, hogy eh, valóra váltsuk most azt, amit a parlament jóvá hagyott a Juncker terv támogatása céljából. Éppen ezért fontos szem előtt tartanunk, hogy mindez elég sürgős, a lehetőleg gyorsabban kell a munkánkat elvégeznünk, ugyanis tisztában vagyunk azzal, hogy Európában um, súlyos a helyzet, főleg ha más kontinensekkel ezt összevetjük. Éppen ezért a lényegi kérdéseket kell most mindenkelőtt valóra váltanunk. Egyfelől fontos az, hogy megállapodjunk abban, hogy munkahelyeket kell teremtenünk, és el kell kerülnünk mindenfajta akadályt, ami hátráltatja ezt. Közösek ugye azok az értékek, mint például méltó munkahelyek megteremtése, ezt mindannyian támogatjuk. Ugyanakkor nem szabad megfelelkeznünk arról sem, hogy a Juncker terv 21 milliárd eurót említett. Az Európai Központi Bank 1 millió 140 ezer eurót biztosított, és ebből látható, hogy az európai hatóságok milyen hangsúlyt helyeztek erre a kérdésre eddig pénzügyi szempontból. A Juncker terv eredeti összege ugye 21 milliárd, egyensúlyt kell, hogy teremtsen. Egyfelől ugye a rendelet azt kívánja elérni, hogy a tőkeáttételt lehetővé tegyük, és mozgósítsuk a 315 milliárdot. Egyensúlyt kell tehát teremtenünk. Az összegek el kell, hogy jussanak a reálgazdaságba, a szükséges infrastruktúrák megteremtésére, az abszolút szükséges projekteket kell támogatni a munkahelyteremtés céljából. Azt hiszem, hogy ez az egyértelmű célunk, és ez alapján fogjuk az ajánlásainkat is kidolgozni. Azt is szeretném elmondani, hogy őrködni fogunk hogy a projektek jövőorientált struktúrákat teremtsenek, nem pedig bizonyos konjunkturális struktúrákat a tagállamokban. Örködni fogunk, mert ez egy alapvető eszköz, Az Európai Beruházási Bank és a beruházási alap szerep felett őrködni fogunk. Ugye említettük már, hogy főleg ugye a kis és középvállalkozások teremtik a munkahelyeket Európában, tehát mindig konstruktív szempontból, de éberen őrködni fogunk. Elemezni fogjuk a részletkérdéseket. A rendelet egy gyakorlati, nem pedig doktrinákon alapuló eszköz kell, hogy legyen, és figyelembe kell vegyük majd, hogy mindig minőségi munkahelyeket kell teremtenünk strukturális beruházások által. hiszen végeredményben a Juncker terv eredeti céljait tekintve nagyon is mérsékelt volt, de nagy hatást kell, hogy kiváltsunk. Hedine Kerev kért szót. Tak. Jeg vil gerne øh, starte med at tilslutte mig rosen til, øh, til udvalgsformanden for... Köszönöm a szót. Köszönet az erőfeszítésekért, hogy a szakbizottság részt vesz ebben a munkában. Azt hiszem, hogy ez a legkevesebb, amit megtehetünk. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy milyen ez, az, ez a kezdeményezés. Hogyha ez a kezdeményezésbe indul, több lesz a munkahely, és a fiatal munkanélküliek is munkához jutnak. Persze nagyon reméljük, hogy a struktúrális kérdéseket nem fogja megzavarni, ami minden gazdaságban létezik. Nagyon reméljük, hogy valós munkahelyeket fog ez majd teremteni, ami az alap összetételét illeti. Sosem szabad elfeledkeznünk egy agályról, nevezetesen a vezetőségről, illetve azokról, akik kiválasztják a rendelkezés álló projekteket. Azt mondták, hogy hat szakértőről lesz szó, aki a piac szakértője, és a, szaké- a piacot fogják középpontba helyezni, mint kritériumokat. Én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a partnereink is részt vennének ebben, mert szerintünk legalábbis a szakszervezetek nyilván ö, hozzájárulhatnának ahhoz, hogy jó döntések szülessenek, hogy ne csak a piacon ö, legyen a hangsúly, hanem főleg a foglalkoztatottságon. Nyilván nem csak a munkahelyek száma ö, számít, ö, nem szabad, hogy ilyen ö, egyszer volt, hol nem volt ö, munkahelyek teremtődjenek, és aztán eltűnjenek, ö, és gyakorlatilag olyan munkahelyeket sem szabad teremteni, amivel az emberek semmit nem keresnek. Ezért fontosak a szociális partnerek. Végül pedig gyakorlatilag nem a befizetett összegeknek szabad ö, eldönteni azt, hogy melyik tagállamnak mekkora súlya lesz ebben az alapban. Mindenkinek közösen kell tudnia dönteni. Ami viszont a legfontosabb, az, hogy milyen fajta munkahelyeket teremtünk, és hogyan hogy jó munkahelyeket teremtsünk, és ezért fontos, hogy már a folyamat elejétől kezdve a szociális partnerek is részt vegyenek a folyamatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni azt, hogy sikra szállt a bizottságunk szerepének fokozásáért ebben a témában. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen szükséges, hiszen ön is és mások is elmondták, a munkahelyek teremtése és a, beruházások, a beruházási terv szociális dimenziója a 2020-as célok elérése szempontjából is a fő céljaink közé tartozik. Ez kellene, hogy legyen a beruházási terv fő célja, de ez a dimenzió még nem kellően biztosított. Mi természetesen a zöldek azt szeretnénk, és ezt ön is említette, hogy párhuzamosan folyhasson a munka a jogalkotási folyamatban, hiszen ön is elmondta, hogy az érdekeink széles spektrumát kell lefednünk. E, és hogy mennyire széles a spektrum, ezt bizonyítja ez a jelenlegi vita is, illetve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tanulmánya is. Itt nem csak munkahelyek teremtéséről van szó, hanem arról, hogy milyen jellegűek ezek a munkahelyek, milyen a színvonaluk, milyen térségekben hozzuk ezeket létre, milyen kísérő intézkedésekkel tudjuk a kellő hatásokat kiváltani, és javítani a munkaerőpiaci politikákat a tagállamokban, illetve mely ágazatokban valósulnak meg a munkahelyek hol kerül sor a beruházásokra. Ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell, és az ILO is elmondta, hogy a beruházási terv nem csak a vállalkozásokat, hanem a munkavállalókat is kell, hogy támogassa. A fő kérdés, amelyel foglalkoznunk kellene, az az, hogy mi a jó beruházás, a mi szakbizottságunk célja szempontjából egy jó beruházás, az, amely minőségi munkahelyeket kíván teremteni, egy jó beruházás az, amely a szegénység visszaszorítására, az egyenlőtlenségek csökkentésére törekszik, és amely közelebb visz bennünket a 2020-as célok megvalósításához. Itt ugye a jólét megteremtése a cél, némileg irritált, ahogyan a Költségvetési Szakbizottságban Katály nem biztos azt mondta, hogy a beruházási terv fő céljai közé tartozik a beruházók vonzása, illetve a versenyképesség fokozása. Szerintem ez túl kevés, ez egy nagyon szűk meglátás. Általánosságban véve a közérdek javítása és a jólét megteremtése kell, hogy legyen a cél. Nem szabad, hogy ez pusztán egy beruházói csomag legyen, hanem a társadalomban a szociális szempontból legrászorulóbbakat kell segítenünk, erre kell törekednünk, ez kell, hogy legyen az elsődleges feladatunk. Ami szintén irritált, és ezt mindig említem a viták során, hogy némileg az a benyomásom, hogy ezzel a beruházási tervvel a beruházási politikában egyfajta új struktúrát kívánunk létesíteni az EU-ban, holott számos tapasztalatot szereztünk már, és vannak már létező struktúráink a beruházási politika terén. Úgy ott van a kohéziós politika, a strukturális alapok, ahol szintén jelentősek a beruházások, és itt eh, már nagyon jó kritériumokat eh, és eh, szervezeti struktúrát is megteremtettünk, például politikai értelemben véve. Tehát ez egyértelműen kapcsolódik az EU 2020-as célokhoz, a területi kohéziót is szem előtt tartja, és a partnerségi elvet bevonja, tehát a szociális partnereket, a civil társadalmat, a helyi szereplőket bevonja a beruházások kialakításába, egészen a döntéshozatal folyamatáig ugye a közszolgáltatásokat is ki kell emelnünk a települések szintjén. Ezek mind-mind olyan mechanizmusok, amelyeket már kidolgoztunk. És ezzel a beruházási tervvel, hogy úgy mondjam, legalábbis fennáll a veszélye annak, hogy mindezt ignoráljuk, és egy új párhuzamos struktúrát teremtünk meg és kiélezve azt is mondhatom, hogy a strukturális alapok majd a szegény tagállamok számára lesznek, az, ez az új alap pedig majd az új, a gazdagabb tagállamokat fogják támogatni. És az irányító bizottságnak a demokratikus deficitjére nem is szeretném felhívni a figyelmet, mert ezt mások már megtették. Arra kell törekednünk tehát, hogy a beruházási terv iránymutatásaiban egyértelműen határozzuk meg a célokat, a kritériumok egyértelműek legyenek, és a politikai felelősségvállalás is az elsődleges céljaink közé kell tartozzon, és a mi szakbizottságunknak mindenre törekednie kell. Sürgős a helyzet, egyetértek a kollégákkal, a munkát már most el kell kezdenünk, és ha lehet, akkor határozottan, egységesen kell fellépnünk. Köszönöm. Köszönöm, Laura Ágia. Köszönöm a szót. Görögöt tanultam az iskolában, és azt mondta a, a tanárom, hogy a, szemben megyünk az autópályán az autókkal. Hát nem voltam valami erős matematikából és fizikából. Pontosan amikor erről a stratégiai beruházási európai alapról beszélünk, felmerülnek bennem a kételyek, hogy meg tudom-e érteni az egészet, milyen számokról van szó. De megértettem, amikor 21 milliárd euróról beszélünk, ez a stratégiai beruházási alap kapcsán 16 milliárd az Európai Uniós költségvetésből kerül e, e, be e, közvetlenül, 5 milliárd a beruházási banktól. Ez azt jelenti, hogy nem a nullából teremtünk pénzeket, hanem olyan helyekről csoportosítjuk át, ahol már volt például a kutatás területéről, ahol viszont meg kéne, hogy maradjon, mert ez a motorja a gazdaságunknak, ez hoz létre munkahelyeket. Ezzel szemben ez a fantázia terv, amit Juncker elnök úr talált ki, olyan pénzeket használ fel, amik ilyen egyéb fantom pénzeket, más fantom projektekre csoportosítják. Aztán vannak más alapok is. Ezek a magánszférából jönnek. Meg tudnák nekem magyarázni, mert most már itt sem tudom ezt megérteni, hogy miért kéne a magánszemélyeknek ebbe az alapba befizetniük? Hát nagyon jól tudjuk, hogy semmi garancia nincs erről, mert eddig a magánbefektetők eddig se fektettek be, most hogy fogunk pillanatok alatt több ezret találni, aki azonnal be fog ide fektetni. Aztán Juncker azt mondta, a tagállamok is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ösztönözzenek és finanszírozzanak a stratégiai alap érdekében, és persze a javaslat kapcsán azt mondta, hogy ugye a GDP deficit kalkuláció alapján találták ezt ki, de hát nagyon jól tudjuk, hogy hogyan fog ez alakulni a befektetési alap vonatkozásában. Egyáltalán nem beszéltek a regionális jellegről, tehát nem lesznek olyan régiók, amelyek kedvezőbb helyzetbe kerülnek. Tehát az összes pénz egy nagy kalapba kerül, és nem lesz semmiféle régiós alapú megítélés, hogy hogyan fogják ezt megkapni például a régiók. Ami Olaszországot illeti, például Olaszország alapjai esetleg Írországot finanszírozhatja, vagy más tagállamok infrastruktúráját. Tehát ahelyett, hogy közvetlen beruházásokat eszközölnének mondjuk a nemzeti költségvetés segítségével, eltűnnek a pénzek más helyekre. Nagyon hosszú ideig tart minden, mert nagyon jól tudjuk, Juncker azt mondta, hogy 2015 közepétől működik majd ez az alap. Fél évre van szükség az adminisztratív struktúra létrehozásához, ehhez a fantasztikus projekthez. Ezt követően lesznek különböző bizottságok, amelyeknek majd dönteni kell arról, hogy mely projekteket kell finanszírozni. Képzeljék el, mennyi idő kell ahhoz, hogy megértsék, hogy melyik lesz többé-kevésbé hasznos projekt, vagy nem. További hónapok telnek el úgyhogy. Nem vagyok matematikai szakértő, még egyszer mondom. Tehát az első euró, amit befektetnek ebbe az alapba, mondjuk 2016 felénél kerül először felhasználásra. Úgyhogy addigra már rég lemaradtunk mindenről, és persze a varázs cilinderből megint csak elő akarunk majd húzni valamit, és nagyon jól tudjuk, hogy már most is hogyan szenvednek a hosszú távú tervek. A rövid, tervű, rövid távú tervek nem csupán munkahelyeket teremtenek, hanem csak egy aprócska kis problémát kellene megoldani, amit abszolút szegénységnek nevezünk. Mert még ma sem tudjuk megérteni azt, hogy a statisztikák egy alapvető statisztikai adatot figyelembe vesznek-e, az abszolút szegénységet, amelyben nagyon sok európai állampolgár él. Úgyhogy jó, hozzunk létre munkahelyeket, de először talán etessük azokat a gyerekeket, akik éhen halnak. Aztán utána lehet mindenféle beruházást eszközölni, amit csak akarunk. Köszönöm. Aréna. Köszönöm, Mária Aréna. Következő hozzászóló. Merci pour... Köszönöm elnök asszony a szót, köszönet a lehetőségért eh, ahhoz, hogy eh, eh, szakbizottságként ez a minimum, amit megtehetünk annak érdekében, hogy megoldjuk az európai foglalkoztatás politikai problémákat, és hogy legyenek beruházók ezen a területen. Csatlakozik Mária Zsuáó kollégámhoz, amit mondott a szervezést illetően az alapról. Azonban a projektek kiegészítő tervére szeretnék most kitérni. Nos, ami a mutatókat illeti, a hatástanulmányok nyilván európai szinten kell, hogy megszülessenek, mert egyes tagállami befektetések nyilván azt is eredményezhetik, hogy egy másik országból átvándorolnak a munkavállalók. Tehát hogyha ilyen elemzéseket végzünk, teljes mértékben kell ezt tennünk európai szinten, hogy ez a projekt tényleg munkahelyeket teremte, vagy pusztán az egyik országból a másikba irányítja át a munkavállalókat. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt így közelítsük meg. A második dolog arra irányul, hogy mit is finanszírozunk. Nos, ha európai szinten, mondjuk az iparban munkahelyeket akarunk teremteni, azt is garantálni kell, hogy a munkavállalók kompetenciája itt jelenjen meg. Ma pedig óriási távolságokat tapasztalunk egyes munkavállalók kompetenciái, főleg a fiatalok között, akik úgy hagyják abba a tanulást, hogy semmi kompetenciájuk nincs, és azon távolság között, amit az új ágazatok megkívánnak. Úgyhogy ezeknek a projekteknek az ilyen kísérő projekteket is finanszíroznia kell, akik az új munkahelyeket fel akarják vállalni. Ugyanis ma azt tapasztaljuk, hogy a bizottság inkább csökkenti azt a finanszírozást, ami az oktatásra, vagy pedig a képzésre kellene, hogy fordítódjon. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk a kereslet és kínálat kérdésére ezen projekt keretén belül. Végül pedig gyakran hallunk az innovációról ezen projekt keretén belül. Úgy gondolom, hogy ez nem csak, a nem csak az új technológiákra szorítkozik. Ha például az energetikai áttételt emlegetjük, arra is kell gondolnunk, ahol magas kvalifikációval, képzettséggel kell rendezni. De hát vannak olyanok is, ahol viszont nem. Ott van például az építőipar. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy állami beruházásokat eszközöl annak érdekében, hogy állami épületei kevesebb energiát fogyasszanak. Úgy gondolom, hogy ez fenntartható projekt, energetikai, foglalkoztatásügyi szempontból, és mindenképpen támogatnunk kell az ilyen állami beruházásokat, amelyek az energetikai átalakulást segítik gyakorta hallunk pedig a, a magánvállalkozásokról, hogy rentábil, rentábilisabbak legyenek. Szerintem, ha környezetvédelmi szempontból fenntarthatóbbá tesszük ezeket, az sokkal jobb lesz mindenkinek. Köszönöm. Köszönöm Jane Collins. Köszönöm, elnök asszony. 315 milliárd euróról beszél Juncker mi szerint, de terv szerint ennyit ruháznának be Európában. Ha csak lemaradtam le valamiről, hát úgy tűnik, mintha nem lenne az EU-nak a zsebében 315 milliárdja, és a tagállamok miközben a csőd szélen ácsorognak, meg az euró bukásával kell számot vessenek, meg a saját gazdaságaik rossz vezetésével, nem tudom honnan jön majd ez a pénz. Úgyhogy valahol hát szerűen létre kell jöjjön ez a 315 milliárd. Hogy fog ez működni? 21 milliárdos garancia alapot hoz tető alá az EU, és azt mondják, hogy minden kockázatos projektbe tett egy eurós közpénz, négy eurót hoz majd a magánszférából. Így szól a terv. Aztán van valami zavaros számítás, amikor 15-tel felszorozzák ezt a 21 milliárdot, ebből jön ki 315 milliárd. És ha valaki rákérdez, azt mondják, arra a feltételezésre alapul ez, hogy korábban már történt ilyen. Az egész nagyon hát, gyanús kalkulációkra áll. Ezek meglehetősen ködös elképzelések, és nem igazán látják át, hogy is működik valójában a magánbefektetés. És hogy őszinte legyek, mint minden nagy EU projekt, beleértve a kapot, vagy a halászati politikát, meg magát az eurót is, minden ilyen nagy, grandiózus EU terv mindig katasztrófába fullad. Hogyha ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy 315 milliárd majd előjön a semmiből, hát legjobb esetben is egy, egy túlbecslés, rossz esetben pedig egy cinikus, rosszindulatú próbálkozás a napilapok címoldalá kerülni. A brit tapasztalatok szerint az ilyen beruházások nem működnek, nem oda mennek a pénzek, ahova szükség van rájuk, a bürokrácia, a csalás elnyeli őket. Két évtizede látható ez. Ez a fantazmagúria, mi szerint ez a 315 milliárd megmenti majd az eurót, meg az EU-t, nem fog megtörténni. Meg ha össze is jönne a pénz, nem segíthet. Az a tévképzés, tehát, hogy teljesen különböző gazdaságú országokat összezárnak az euróba, katasztrofát jelentett Görögországban, Dél-Európában és több millió más európai számára. Függet, bármennyi pénzt is szórnak ebbe a dologba, nem menti meg ezt a haldokló uniót. Thomas Mann. Thomas Mann. Na ja, Na igen, az, az elhalló Európai Uniónak nem sok köze van a valósághoz. Különös hozzászólásokat hallottunk. A hat perces beszédben az olasz képviselőtársam arról olyat mondott, amit mondjuk egy kampányban elsüthetett volna, ide azonban nem való, itt más miatt ültünk össze. Arról kell tárgyaljunk, milyen lehetőségek vannak, és mi az, amit, ami nem működhet. Egy új Európai Bizottság egy új tervvel állt elő, Jean-Claude Juncker azt mondotta, új, új rangsort akar felállítani. Nem csak a fenntarthatóságra kell gondolkozni a közprogramoknak, hanem mindig szociális hatástanulmány kell készüljön. Ez egy teljesen új struktúra. A strukturális reformok csak számszerűs eredményein túl kell lépnünk, azon tovább messzebbre kell nézni, egy szociális profilt kell adnunk a programnak, ez teljesen új dolog, és szerintem felelőtlenség ezzel nem foglalkozni, le kell folytatni ezeket a közvitákat, szakvitákat, megfelelő közvéleménye tárva ezeket. A tagállamnak tudniuk kell, hogy mit értünk el ezekben a folyamatokban azt, hogy egy új Európai Bizottság állt fel egy teljesen új struktúrában, teljesen más kérdésekkel, más vétójogokkal, az alelnöki rendszerrel, és így tovább. Fontos, hogy Persze, hogy belássuk, hogy ez egy kollegiális grémiumban működő testület, növekedés, a versenyképesség céljai követi, ám azt is látni kell, hogy a munkahelyteremtés új célja is megvalósul. Ez nem csak egy nomenklatúra, és nem elég csak üres szavakat mondani, amit a, ami a polgároknak kedvére van. Ha valóban magas minőségű munkahelyeket akarunk létrehozni, akkor a megfelelő vonzó képzési helyeket is meg kell szervezni a tagállamokban is. Fontos, hogy a két rendszer összenőjön. Az ECOR jelentés éppen erről szólt. Az európai szakképzési rendszer, amely elismeri a bizonyítványokat. Ez továbbra is a tagállamok kompetenciában az oktatási képzésem. Szeretnénk összevethető helyzeteket teremteni ahhoz, hogy a minőséget javítni tudjuk, és így tudnak a magánbefektetők is világosabban látni. Egyesek azt mondták, hogy ennek úgy sincs értelme, a magánbefektetők se jönnek. Hát ha érzik, hogy egy biztos alapot teremtettünk, amely megállapítható, igen, megvan az alapja az észszerű befektetéseknek, amelyek egy konkrét eredményben ragadhatóak meg, akkor bizonyan részt vesznek majd benne. Aztán az, hogy rosszul számoltuk, hogy a 16 milliárd, ami rendelkezésre áll a költségvetőből, meg a 6 milliárd banki tétel, az, az hogy ez lesz katalizátor hatás vagy sem, erről lehet veszekedni, hogy lesz-e 300 milliárd vagy sem, ám több magánbefektető akar beruházni, és kell beruházzon, biztonságos projektekbe akarják ezt a pénzt tenni. Kérdés, hogy mikor fogja őket, mikor mozdulnak olyan projekteket kell amelyek az emberekről szólnak, munkahelyekről, és a megfelelők a feltételek, és az Európai Beruházási Bank, ez az irányító testület világos projekteket jelöl meg, amely lehet valamit kezdeni, és nem olyan projekteket, amelyekről azt mondják, hogy olyan rosszul működtek a tagállamokban, hogy ez úgysem segít az Európai Közösségnek. Tehát meg kell hagyjuk meg kell adjuk az esélyt a, a megfelelő projektek révén a részvételnek, és azt, hogy azonnal eltemetjük a dolgot, mielőtt meg is indult volna, hát az elfogadhatatlan. Még, fontos, még egy fontos dolog a menetrend. Egy ambiciózus menetrendet kell létrehoznunk, amely persze belátható időn belül végrehajtható is. Ha mindig várunk és várunk, és újra-újra önkínzó vitákat folytatunk, és arról beszélünk, hogy milyen rettenetes a sors, Hát az így nem fog menni. Ez így nem, így nem hozhatunk létre biztos munkahelyeket. Jogunk van ahhoz, hogy konkrét változásokat csináljunk. Ambiciózus, elkötelezett célok alapján többen dicsérték önt, elnökasszony. Igen, meg kell találjuk a helyét a foglalkoztatási bizottságnak ebben a folyamatban, mert létfontosságú az általunk képviselt érték. Absolutely. <laughs> That we will. Ez így is van, meg is találjuk a helyünket. A bizottsághoz fordulok, hogy a bizottság szeretne nyilatkozni ebben a kérdésben. No. Nem. Ártamendirro asszony a bizottság részéről. Nem, köszönöm just information. Rendben, akkor csak a menetrendnek kapcsolatban tájékoztatnám önöket. Természetesen visszatérünk a stratégiai beruházási alappal kapcsolatos témakörre többször itt a bizottságban a koordinátorokat és az egész szakbizottságot is tájékoztatjuk majd a fejleményekről. így a szakbizottságon keresztül mindenki hozzájuthat az információhoz. Lovicka asszonynak adnám meg a szót néhány percben, hogy ismertesse a menetrendet. Köszönöm, elnök asszony. Köszönök mindent, mindazt, amit elmondott a vita során. Szeretnék néhány észrevételt tenni az a kapcsolatban, ami lényeges, és amit figyelembe kell vegyünk majd a módosítók előterjesztése során. Rodríguez asszony említette a kritériumokat a projektek kiválasztása során. Valóban rendkívül fontos, hogy a kritériumok figyelembe vegyék a munkahelyteremtési potenciált. Említette az irányítási modellt is, és azt, hogy az irányítás folyamatában az összes tagállam részt vehessen. Úgy gondolom, hogy szeretnének is részt venni majd a tagállamok, de talán ezt ki kellene hangsúlyoznunk. A társfinanszírozásra is kitért, ami szintén rendkívül lényeges. Biztosítanunk kell, hogy az összes tagállam ugyanolyan mértékben hozzáférhet az alaphoz a helyzetüktől függetlenül, de különös tekintettel figyelembe kell vennünk azon tagállamokat, amelyek helyzete nehéz, és támogatnunk kellene őket. González Peñas kollega elment már, de rámutatott egy lényeges kérdésre Említette, hogy a kritériumok során előtérbe kell helyeznünk azon projekteket, amelyek jövőorientált struktúrákat teremtenek és multiplikátor hatást tesznek lehetővé a jövőben. Most arról beszélünk, hogy 2,5 millió munkahelyet teremtsünk, de tudjuk, hogy ennél sokkal több munkahelyre van szükségünk, annak érdekében, hogy biztonságot teremtsünk. Tehát a multiplikátor hatás nagyon fontos. Kari asszony hangsúlyozta a szociális partnerek bevonásának szükségességét. Valóban én is úgy látom, hogy komoly szerep juthatna nekik. Nem tudom, hogy ebben a jogszabályban ezt már garantálni tudjuk-e, de biztosítanunk kellene az ő bevonásukat. Minden bizonyan emlékeznek, hogy tegnap Katánen biztos kifejtette, hogy jelentéseket készítenek majd, amelyeket évente egyszer eljutatnak hozzánk, de kérhetünk jelentéseket, kérhetjük az ezekhez való hozzáférést negyedévente, úgyhogy a monitorozásnak ezzel a lehetőségével a jövőben is élhet az Európai Parlament. Van asszony is elmondta, hogy már most nagyon sok eszközünk van, és nagyon sok anyag van a kezünkben a kritériumok kidolgozásához. Például vannak ugye a strukturális alapok, amelyek segítségével az EU 2020-as stratégia feltételeit teljesíthetjük, és ez kötődik a kohéziós politikához. Aréna asszony pedig hangsúlyozta, hogy a kritériumok során a pán-európai jelleget is figyelembe kell vennünk. Valóban ez lényeges, én a mobilitást határozottan támogatom. Tudom, hogy egyes képviselők nem értenek velem egyet emiatt, de úgy látom, hogy egy megfelelő mobilitás kellő eredményeket hozhat. Ugyanígy felhívta a figyelmüket a szociális innovatív jellegre. Ezt részletesebben meg kell vitatnunk. Gyakran találkozom olyan helyzetekkel, amikor az emberek igazából nem is tudják elképzelni, hogy mit jelent ez. Erre számos példát felhozhatunk, és Thomas Mann kollégával teljes mértékben egyetértek. Annak érdekében, hogy végrehajtható legyen a terv és eredményes. Biztonságra van szükségünk, garantálnunk kell a beruházásokat, ugyanis ma több milliárd eurót befagyasztottak. Ezeket a magánvállalkozások nem fordítják beruházásokra, amiből látszik, hogy nem érzik magukat eléggé biztonságban. Tehát garantálnunk, védenünk kell a beruházásokat. És az időkeret, valamint annak rövidsége jó, ugyanis így dinamikusabb, gyorsabb lehet a fellépésünk, könnyebben reagálhatunk a, bizony, a hibákra, és jobban módosíthatjuk azt, ami szükséges. Nem mindig szükséges az, hogy öt évvel rendelkezzünk, hogy megállapíthassuk, vajon működik egy, össz, egy eszköz. Sokszor egy rövidebb időszak is elég. Köszönöm szépen, és számítok az együttműködésükre. Köszönöm a vitát. Elnök, köszönöm szépen, Jászlovecka asszony. Ami az ideglenes menetrendet illeti, a stratégiai beruházási alappal kapcsolatban a következő. A módosítók megvitatására március 5-én kerül sor, a módosítók előterjesztésének határideje március 6, a foglalkoztatási szakbizottságban április 1-én fogunk szavazni. És most következik az utolsó napi rendi pontunk. Ez pedig az nők és férfiak közt egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégia. Megadom a szót az előadónak, aki Rajavic képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, ez a esélynyílőségi stratégia a 2015 utáni időszakban vonatkozóban a Nőjogi Bizottság munkái, azon belül a szocialista jelentéstevő Mariavszkaszony munkája. A stratégia több körben tartott szociális partnerek bevonásával szervezett megbeszélések eredménye, képviselőtársam is részt vettek ezen, Szerintem ez a széles konzultációs munkamódszer nagyon jó, nem elterjedt munkamódszer, ám szerintem nagyban segített abban, hogy a várakozásnak megfelelő minőségi dokumentum jöjjön létre. Véleményt kell alkossunk jelentősebb vonatkozóan a Mészakbizottságunk részéről. A téma a munkaerőpiaci részvétel a nők részéről, az üvegplafon jelensége, a női szegénység, a nők elleni erőszak aspektusai a demográfiai válságról is szót ejtünk, valamint a munkaerőpiac és a nők saját vállalkozása között összefüggésről a teljes jogokhoz, a vállalkozási joghoz való hozzáférés a nők körében. A következő témákat szeretnénk befoglaltatni a jelentésbe. Először is a demográfia kérdéskörében. Sokak szerint a demográfiai válság azt jelenti, hogy a, csa a családok szerkezete és a társadalmak szerkezete megváltozott. Ennek pedig hatása van a munkaerőpiacra. Egyre kevesebb aktív munkavállaló van, a társadalmakban, hazámban, Lengyelországban például, a bestések szerint 2035-ig a aktív munkavállalók száma 4 millióval fog csökkenni. Az Európai Unió egészszerű hasonló bestések érvényesek, összesen mintegy 24 millió munkavállalóval lesz kevesebb 2040-ig, mint most van. Úgyhogy hogy szembenézzünk ebből, ezzel a kihívással, be kell vezessünk a munkaerőpiacra olyan csoportok, társadalmi csoportokat is, amelyek alulreprezentáltak. A nőkre gondolok ez alatt. Nagyon nagy a különbség a munkaerőpiacon a nők és a férfiak részvételi aránya között, mint, több mint 10% a tátongó hézag. Sok tök tagállamban növelték a nők részvételi lehetőségét a munkaerőpiacon. A nők részvételének elősegítésével, és ennek meg is tettek az eredményei. Tehát a demográfiai válságra adott válasz a munkaerőpiacon a nők részvételének fokozását kell jelentse. És ez megoldhatná egy részben a ebből adódó problémákat. Persze a nemek közötti egyenlőség szükségszerű követelménye annak is, hogy elérjük a 75%-os foglalkoztási célt. Ha elérjük ezt, és hát nem lesz egyszerű cél, ahogy több jelentés is megfogalmazza, akkor be kell vonni a munkavilágába az alulreprezentált csoportokat is, többet kell tennünk a nemek közötti egyenlőséget, és általában a nők jobb részvételéért a munkaerőpiacon. A harmadik pontban hangsúlyozom azt, hogy a gazdasági növekedés és a versenyképesség az EU-ban jelentős részben attól függ, mennyire tudjuk a, a nők oktatása, képzése és a munkaerőpiac résztvevők között tátongó hézagot ha, át, ha nem törjük át az üvegplafont, azt, hogy azt a különbséget, ami fönnáll a magasan képzett nők száma és a tényleges vezetői pozícióban levő nők száma között, akkor elpazarolunk a tehetséget, ez pénzben is mérhető, hatalmas összegek, amelyeket oktatásban, szakképzésben költünk el, és amely nem érvényesül a megfelelő vezetői pozíciókban. Ez is benne kell legyen tehát a jelentésben. Szerintem stratégiai fontosságú. A négyes pontban kifejtem az okokra vonatkozó meglátásaimat. Miért olyan alacsony a nők részvétele a munkaerőpiacon? Szerintem a nem a, a méltánytalan tehermegosztás a családi munkában a fő oka ennek, a férfi és a nő között, aszimmetrikus a teherviselés a, a hagyományos családban. A háztartási munkák és feladatok tekintetében a férfiak és nők között, tehát többet kell tennünk a szolgáltatásokba, a gyerekmegőrzés, gyerekgondozás intézményeibe, a, a, az idősök beteggondozás témájára. Ki kell építsük, az, kell az erre vonatkozó infrastruktúrát. a családi élet és a szakmai élet összeegyeztethetősége is feladat itt, meg le kell bontsuk azokat az okokat, amelyek az egyensúlytjában állnak. Aztán a, a szegénység elnőjesedése és egy fontos folyamat. A bér különbség a férfiak és nők között, aztán hatalmas különbséget hoz felhamozódva a nyugdíjakban. Akár 35%-os is lehet a különbség a nyugdíjszínben a nemek között. Ez egy súlyos tényező, amely a szegénységnek női arcot ad. A nők, és idős nők, akik egy személyes háztartásban élnek, ki vannak téve a szegénységnek. Ezzel is foglalkoznunk kell. A szegénység felszámolása 2020-ig egy fontos stratégia, és ennek a nemi aspektusait is értékelünk kell, különben a stratégia fabatkát sem ér. Az esélyegyenlőség körében, ha ezt megfelelően végigvisszük, akkor a szegénység is jobban fel tudunk lépni. A hatos pontban a nagyobb átláthatóság fontosságáról beszélünk a munkaerő felvétel során, a vezetői posztokban, itt konkrét jogalkotási javaslatok már megfogalmazódtak a tagállamokban, ám teljes mértékben ki kell aknázni a nők jelentette potenciált, átlátható munkafelüteli eljárások révén kell lehetővé tenni, hogy a nők könnyebben jussanak vállalatvezetői posztokba. A hetes pontban pedig Egy nagyon gyakori jelenségről beszélek, a be nem jelentett munkavállalás jelenségéről. Szeret, fontos volna létrehoznunk egy olyan rendszert, amelyben ösztönzők vannak, a munkaadók számára ösztönzők, hogy legalizálják a női munkavállalókat is. Veleményem rövid, mert hogy ez követelmény, néhány módosítót fogalmaztam meg a jelentéshez fűzendő. A esélyegyenlőség GDP összefüggésében a bér és nyugdíj hézag az oktatás témáira csoportosítva az esélyegyenlőség alap gondolata mentén, annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon jelentkező problémák kezelésében ezeket érvényesíteni tudjuk és a, a vezetői posztokban vonatkozó kvótákról, a be nem jelentett munkavállalásról, illetve a közbeszerzések témáját is beleértem. Ebbe tudnék az utóbbi témában, a közbeszerzések körében tudjuk, hogy nagyon hatékony eszközök rejlenek potenciálisan a szociálpolitika, a szociális társadalom integrációs politika érvényesítésére a közbeszerzési feltételrendszerbe szociális záradékokat is betehetnénk, és a vállalatoktól megkövetelhetnénk bizonyos feltételeket, amelyek eleve meghatározzák, hogy részt vehet egy vállalat a közbeszerzési eljáráson. Például lehetne olyan záradékot betenni, hogy bizonyos közbeszerzéseket csak úgymond társadalmi szövetkezetek, vagy szociális szövetkezetek indulhatnának, ahol mondjuk fogyatékkal élők dolgoznak, vagy lehetne olyan követelményt megfogalmazni, hogy egy adott vállalat legalább egy százalékban éléket kell, hogy alkalmazzon ahhoz, hogy induljon bizonyos tendereken. Persze Ilyen feltételeket csak akkor lehet alkalmazni, hogyha a tagállamokban van erre vonatkozó szabályozás. Ám csak egyes tagállamokban van jelenleg olyan jogszabály, amely megengedné például a kvóták alkalmazását a vezető posztokra. A közbeszerzésekben, ahol a közpénzeket költünk el, lehetne támogatni olyan vállalatokat, úgymond privilegizált vállalatokat, amelyek az esélyegyenlőség minden feltételeit teljesítik, vagy kizárhatnánk olyan vállalatok a közbeszésekből, amelyek megsértenek bizonyos szabályokat, esélyegyenlőségi szabályokat. Ezek tehát csak ajánlások, hisz a tagállamok hatáskörébe eső témákról van szó, ám fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra a tényre, milyen nagyon fontos eszköz van a kezünkben a integráló politikák érdekében. Ennyire szorítkoznék most, és várom a kérdéseiket, meg hozzászólásaikat. Very much for this. Köszönöm szépen ezt az összefoglalót. Mária Rénának adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönet a kolléganőnek ezért a munkáért. Nagyon jó alap ez a vélemény vonatkozásában, amit mi készítünk. Az is fontos, hogy szakbizottságunk foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mert a lehető legnagyobb diszkriminációnak vagyunk tanúi a nők körében, ez a munkavállalás terén létezik. Persze van más jellegű is, ez nagycsasszony jelentéséhez tartozik, például az erőszak, vonatkozásában, de ez a foglalkoztatás terén tapasztalt diszkrimináció tényleg aggasztó. Nos, néhány módosítóval pontosítást szeretnék eszközölni az eddig végzett munkához, csak néhányat említenék. Az első az, hogy elismervén azt a tényt, hogy a munkahelyen a nők jelenléte rendkívül cél a Horizont 2020-as program keretén belül is, de szerintem ezt pontosítani kell, és újra és újra elmondani. Először is ez szociális igazságszolgáltatás miatt fontos, még ha nincs is válság. Ha nőket nem is ö, ö, képvisel, ha nők nem képviseltetnék magukat a munkaerőpiacon megfelelően, ez sem lenne helyes. Aztán A Horizont 2020 célkitűzése, hogy a nők 75%-ban legyenek képviseltetve. Nos, a harmadik részben, harmadik gondolatnál fogok visszatérni a minőségi munkahelyekre. Itt ugye azt szeretném elmondani, hogy 20 millió a szegények száma ma Európában, és hogyha minőségi munkahelyeket tölthetnének be a nők, ez nem így lenne. Harmadik gondolat, ha statisztikákat nézzük, sajnos a nem fix, a fekete munka elsősorban a nőket érinti, úgyhogy nagyon fontos, hogy foglalkozunk a munka minőségével, és így térnék át a negyedik pontra, hiszen ö, mi a helyzet a, ö, a gyes, a gyed ö, során ö, a nőkkel. Nagyon fontos, hogy védjük a nőket a terhesség során, a szülés idején, hogy könnyebben visszatérhessenek a munkaerőpiacra a demográfiai kérdések között, ha nem beszélünk a gyersről a gyedről, akkor vagy lesznek olyan nők, akik úgy döntenek, hogy nem lesz gyerekük, és ez nagyon sok országban így van, ahol a gyermekek születési aránya visszaeső tendenciát mutat, akik úgy döntenek már a nők, hogy nem hagyják el a munkaerőpiacot, mert nincs semmi biztonság érzetük ezen a téren. Tehát szükség van egy olyan jogszabályra, amely lehetővé teszi azt, hogy jobban összeegyeztessük a családi életet és a, magáné, és a munkahelyet, hogy jobban megosztjuk a munkát otthon is, a nők és férfiak között is. Tehát ez fontos a foglalkoztatottság szempontjából. A végül pedig a vállalati vezetésben a nők szerepe. Nyilván tudják önök is, hogy folyik a vita arról, hogy jó, megvan a jó szándék, legyen több nő. Ugyanakkor meg megszorítóak a jogszabályok, sőt, korlátozók a vállalatokon belül, hogy több nő legyen a vezető szerepek között. Ma már ugyan nincs több, nincs már lehetőség arra, hogy megtagadjuk ezt a nőktől, hiszen többen rendelkeznek diplomával, mint a férfiak. Többen vannak jelen a vállalatoknál, mint a férfiak. Nem kerül többe, hogyha ők vannak ott, mint a férfiak. Tehát nincs költségprobléma, kompetencia probléma, semmilyen probléma nincs, kivéve a konzervatív férfi szemlélet, aki azt mondja, hogy jó, egy nő átvesz egy férfi szerepét. Úgyhogy szerintem fel kell vennünk a harcot annak érdekében, hogy a nők megfelelő kvóták segítségével jelen legyenek hogy a szokásoktól megszabaduljunk. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Uh, González Köszönöm szépen, Istania González Peña, parancsoljon. Eh, después de leer la sugerencia... Miután eh, elolvastuk eh, a Nőjogi Bizottság ajánlásait, úgy gondolom, hogy itt nagyon releváns kérdésekről van szó a nagyobb fokú egyenlőség megteremtése céljából. Ezek olyan követelések, amelyek nagyon jogosak, és amelyek befolyásolják azt, hogy a nők vissza tudnak-e kapcsolódni a munkaerőpiacra, hogy miért a nők azok, akik főleg ideiglenes szerződéseket kapnak, azaz, hogy a háztartással is foglalkozniuk kell, itt olyan munkák elvégzéséről van szó, amelyek nem részesülnek juttatásban. Éppen ezért, hogy a dokumentum négyes pontja is hangsúlyozza, további kisegítő infrastruktúrákra van szükségünk. Ugyanígy az állami gyermekgondozási létesítményeket nulla évtől kezdve lehetővé kell tenni. Vannak olyan munkák, amelyeket főleg nők látnak el. Itt gyakran az ápolással kapcsolatos munkakörökről van szó, amelyek bérezése is rosszabb és gyakran, amikor ugyanolyan munkát végez egy nő, mint egy férfi, sokkal alacsonyabb fizetésben részesül. A munkaerőpiacon az egyenlőség megteremtése véget, újra kell értékelni a gondozó munkaköröket, és fel kell lépni a bérezés terén megjelenő egyenlőtlenségekkel szemben. Ami pedig a felelősség teljes apasságot illeti, ez is egy fontos kérdés, hangsúlyozni kell, noha én ezt másképpen vetném fel nem csak az apasági szabadság támogatása fontos, hanem fokozatosan az anyasági szabadsággal egyenlő értékűvé kell tenni, hogy szülés és örökbefogadás esetén a szülők dönthessék el, hogy melyikük részesül ilyen szabadságban. A szegénységről szóló pont joggal hangsúlyozza, hogy a nőket jobban sújtja a szegénység, és említi a dokumentum a szegénység különböző okait, és ugyanakkor valami nagyon fontos hiányzik ebből a dokumentumból, az a tény, hogy a nők kevesebbet dolgoznak a, a munkaerőpiacon, éppen ezért a nyugdíjaik sokkal alacsonyabbak, mint a férfiak esetében. Rá kell mutatnunk konkrétan arra, hogy a nyugdíjakat emelni kell annak érdekében, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet. A hatos pont arról beszél, hogy a döntéshozatallal járó munkakörökben is egyenlőséget kell teremteni férfiak és nők között, de ez nem csak a vállalatokon belül kell, hogy megvalósuljon, hanem a politikai intézményekben is, és általánosan az összes szakmai körben, az összes munkakörben. Ki kell emelnünk, hogy a nők számára is lehetővé kell tenni minden szinten, a politikában is, a döntéshozatalban való részvételt a közszolgáltatások terén bekövetkező kurtítások is befolyásolják a nők helyzetét. Gyakran olyan infrastruktúrákról van szó, amelyek közinfrastruktúrák voltak az európai országokban. Ennek egyik következménye az is, hogy még inkább megnehezül a nők számára a munkaerőpiacon való elhelyezkedés. Azt javasolnám a az tagállamoknak, hogy a közszolgáltatások terén mellőzzék a költségvetések csökkentését, mert ez a szegénységet is elősegíti. A dokumentum elkerül bizonyos kérdéseket, amelyek a Nőjogi Bizottság dokumentumában nem szerepelnek, ezeket valamilyen módon tükrözni kellene Noha hangsúlyoznám azokat a pontokat, amelyeket most kiemeltem, mert így a gyökereinél orvosolhatjuk a nőket sújtó szegénység és egyenlőtlenség problematikáját. Köszönöm szépen, Tere Reinke. Thank you very much, Madam Chair, and first of all... Köszönöm szépen, elnök hogy én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a véleménytervezetért. Tudjuk, hogy a nemek közti egyenlőség megteremtése nem csak a nők érdekeit, nem csak a nők érdekeinek kedvez, hanem az egész társadalomnak is. Ugye ez az egyik alapelv volt az Európai Unió létesítése óta, már 50 évvel ezelőtt is. Az egyenlő bérezés szerepelt a szerződésekben, és úgy gondolom, hogy elég botrányos, hogy még manapság is ez nem vált valóra a nők és a férfiak a munkaerőpiacon nem egyenlő feltételek mellett dolgoznak. Ami az egyenlőségi stratégiát, az esélyegyenlőségi stratégiát illeti, a nők élete szempontjából kulcsfontosságú kérdésekről van itt szó, akár az egyenlő bérezés, vagy a nők anyagi függetlensége, a munkaerőpiaci esélyeik, illetve a szakmai előrelépés kérdései, a döntéshozatalban való részvétel, valamint a diszkriminatív struktúrák és gyakorlatok felszámolása. Ezen aspektusok, amelyek szerepelnek itt, mint kulcsfontosságúak, néhányat hangsúlyoznék csak, amelyek a módosítóinkban is előkerülnek, és amelyek fontosak. Így például a szegénység elnőiesedése, amelyről hallhattunk már. Úgy véljük, hogy ez több tényező kölcsönhatásával magyarázható, ezek közé tartozik az a nők és a férfiak közti bér szakadék, vagy a gondozás feladatköre, amit a nők magára, magukra vállalnak, de ugyanígy az adózási rendszerek, vagy a társadalombiztosítási rendszerek egyenlőtlensége is. Hazámban, Németországban az adózás rendszere is elősegíti az egyenlőtlenséget férfiak és nők között. 20 millióval csökkenteni a szegénységet, csak szegénység ellenes politikákkal lehet elérni, úgyhogy konkrétan megcélozzuk a nőket sújtó szegénységet, előbbre kell helyeznünk a nőket ebben a küzdelemben, hogy a céljainkat elérjünk. Amit tapasztaltunk az elmúlt években az Európai Unióban a megszorító intézkedésekkel összefüggésben, a dél-európai országokban, az az, hogy visszájára sültek el, fordítva sültek el ezek a, ezek a célok. Ha a realitást megnézzük, a nőkre a megszólító intézkedések negatívan hatottak, ezért a jövőben küzdenünk kell annak érdekében, hogy ne váljon rosszabbra, rosszabb, rosszabb ez a helyzet. További módosítókat is előterjesztettünk, a szexuális zaklatás, a munkahelyi zaklatás témájában, valamint a homo és transzfóbia kérdésében a munkahelyen. Főleg a transznemű nők esetében a zaklatás elfogadhatatlan, és úgy gondolom, hogy az esélyegyenlőségi stratégiában a nemekkel kapcsolatos identitás kérdését is ki kell domborítanunk, ezért ezt a jelentésben is fel kell tüntetni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Tiziana BG. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a tevő véleményét, fogalmazó véleményét. Nagyon sok gondolatát osztom. Am, hangsúlyoznám azt a tényt, hogy a munkaerő, munkaerőpiacon való részvételt előirányzó vagy szorgalmazó programok mindegyik rendkívül fontos kérdést érint. Úgyhogy túl sok tagállam van az Európai Unióban, ahol probléma ez, és sokszor el, a nőnek el kell döntenie, hogy a családját tartja fenn, vagy dolgozik. A kettő között nincs átmenet sok helyen itt fontos feladataink vannak, hogy könnyebbé tegyük a nők részvételét a munkarőpiacon. Valaki mondjuk egy anya, három gyereke van, és konzultáns cégnél felvételizik munkaerőként, nem igen veszik föl. Ez egy mindenhol létező, rejtett diszkrimináció. A férfiakat részesítik előnyben a munkaerő felvételekor, és és gyakran feltesznek a munkaerőfelvételnek kérdéseket a nőknek, hogy hogyan fog dolgozni majd, ha megnős, férhez megy, vagy pedig gyereke lesz, valahogy ezek illegális kérdések, mégis nap mint nap felteszik őket az emberi erőforrás osztályokon. Tehát nagyon nehéz összeegyeztetni a, a két dolgot. Sokszor nagyon gyakran nem tisztességesek azok a gyakorlatok, amelyeket a munkaadók alkalmaznak. Sok esetben nem arról beszélek, hogy nyílt szexuális zaklatásról volna szó, hanem folyamatosan kérdezősködnek, beavatkoznak a nők magán életébe a munkaadók. És ez mindezek a hátrányok persze megjelennek aztán a nyugdíj arányokban is. És hazám éppen nem dicsekedhet az egészségügyi és jóléti ellátásokkal, amelyek segítenék a nők részvételt a munkaerőpiacon. És nagyon sok tagállamban igazi maszkulin kultúra érvényesül, egyes -egy szakmákban alig-alig dolgozik nő, kiváltképp nem vezető helyen. Tehát sokszor, a, ha valaki szülés szabadságra megy, még vissza is veszik, nem kerül vissza a régi munkahelyre, és nem lép előre, hanem helyben jár. Tehát rossz áldozatok, áldozatvállalásra kényszerítik a nőket, különösen a gyerekvállalás terén. Egy sor kulturális kérdés hozzáállást kell megváltoztatni ahhoz, hogy ez a dolog változzon. A források felhasználása tekintetében is. Látnunk kell, hogy a leg, egyik legértékesebb forrásunk maguk a nők. Itt tehát ezt a morális és gazdasági kárt le kell küzdenünk. Serki euh, Köszönöm a szót, elnök asszony. Ez olyan téma, ami rendkívül közel áll a szívemhez, tekintettel a jelenlegi helyzetre. Először is három adatot szeretnék megemlíteni, ami rendkívül fontos, hogy figyelembe vegyük. Először is a válság hatása a nők munkavállalására, Hogyha az európai szinteket vizsgáljuk, a válság a nőket gyakorlatilag eltüntette a munkahelyekről, mert nagyon kevés pénzt kaptak, a fizetésük alacsony volt, csak ideglenes szerződéssel dolgoztak, egyszerűen eltűntek a munkahelyek. Azért is, mert tekintettel hogy nehéz összeegyeztetni a család életet a hivatással, gyakorta inkább nem fizetett feladatokat látnak el. Tehát láthatják, hogy milyen óriás ez a probléma, amit csak felerősített a válság. Úgyhogy szerintem hangsúlyozni kell azt a tényt, hogy egyre nagyobb az egyenlőtlenség a munkaerőpiacon a nők és a férfiak között a válság kapcsán. A második probléma a mentalitás kérdése. Ezzel is szembesülnünk kell. Hazában készült egy olyan közleménykutatás, hogy gondolják, ön hogy gondolják, önök szerint a férfiaknak prioritást kell élvezniük a munkahelyen? Örülök, hogy a szocialisták is hallgatnak. A megkérdezettek 63%-a igennel válaszolt. Úgyhogy hát elég súlyos a probléma az agyakban, és ezzel igenis szembe kell nézni. És a 63% között bizony vannak nők is. És amikor azt mondják, hogy igenis az üveg plafont meg kell törni, át kell törni, a nőknél is igaz ez. A harmadik dolog a képzés. A képzés bizony jelentős állami és magánbefektetést jelent. Az államok a családok részéről. És bizony nincsen hozam, nem térül meg semmi az en a téren. Úgyhogy ezzel kapcsolatban kiegészítése van szükség, és fogok is ilyen jellegű ö, módosítókat ö, megfogalmazni. Aztán sok mindennel egyetértek, de hiányzik nekem a karrierek nem egyenlő volt a elleni harc. Nyilván a fizetések nem egyenlőek. De ha csak arról beszélünk, soha nem fogunk megoldani semmit a munkahelyeken tapasztalt egyenlőtlenség terén a nők és férfiak között. A karrierek nem egyenlőek. Hiszen ez ö, emiatt süllyednek a nők ö, a szegénységbe, mert egy nő, aki nyugdíjba vonul, egy férfi nyugdíjának csak 37%-ából kell, hogy megéljen. Tehát aztán a felvételi feltételek sem egyenlőek. Készítettem egy jelentést erről a témáról, és ebben azt tapasztaltam, hogy az első kritérium egy nővel kapcsolatban az az, hogy rendelkezésre áll-e. A kompetencia csak hetedik helyen van. Egy férfi esetében ez pont fordítva van. Az első helyen a kompetenciák vannak, a hetedik helyen található csak az, hogy állandóan rendelkezésre áll ez az illető. Tehát óriási a különbség. A mentalitás a felvételi kritériumok, a karrierek közötti különbség. Ezek azok az akadályok, amelyeket elsősorban el kell tüntetni annak érdekében, hogy létrejöjjön a nők-férfiak egyenlősége, esélyegyenlősége. Maria Renát az előbb végighallgattam, amikor az anyaság hatásáról beszélt a nők karrierjére. Csak azt sajnálom, hogy a 28 tagállamban az előző mandátumban nem harmonizáltuk a e, szülési szabadságot, és szerintem erre vissza kell mindenképpen térni. Nem pedig e, elérhetetlen dolgokat kérni, mert hogyha már abban megegyezünk, ez már majdnem sikerült, hogy legalább 16-18 hét legyen a szülési szabadság, fizetett szabadság, mert vannak olyan kollégák, akik esetleg 56 héttel is rendelkeznek, ami nem fizetett, úgyhogy nagyon jó, hogy harcoljunk ezért, hogy minden ö, frakció fogjon össze ebben a témában, mert hogyha itt nem bírunk győzni, akkor teljesen fölösleges bármiféle csata, bármilyen más terten. Ami a kótákat illeti, én elleneztem tíz évvel ezelőtt, 2000-ben a kvótákat, ugyanis azt gondoltam, hogy a csak kompetenciáknak, kompetenciáiknak köszönhetően a nők mégiscsak ezt el tudják érni. Tíz évvel később azonban rájöttem arra, hogy nem. Sajnos ez nem elegendő a nők részéről. És hogyha nem vezetjük be a kvótákat, sose érjük el a céljainkat. Úgyhogy ami engem illet, ez sajnos egy olyan időszak volt, amit át kellett élnem. Nagyon örülnék, hogyha eljutnánk egy olyan időszakba, amikor nem lesz szükség kvótákra. Köszönöm. Madam Sojdorova. Sojdorova, köszönöm. No, děkuji za udělení slova. Jsem velmi ráda, že mohu hovořit. Köszönöm a szót. doplnit několik... Nagyon örülök, hogy kolléganőm után szólhatok. És egy-két szerintem fontos dologgal szeretném kiegészíteni a hallottakat. Szerintem a nők státusza azon a tényen alapul, hogy abszolút és elengedhetetlen részei a családnak a nő. és sokan így is gondolják. Ezért ütköznek a nők bizonyos korlátokban, amikor vissza akarnak térni a munkaerőpiacra. Ezt már a kolléganőm is említette. Ezek nem benyomások. Egy olyan felmérésen alapulnak, amelyeket 2011-12-ben készítettek PEAC elnevezéssel. Egy OECD felmérés volt, külön ebben a témában a munkaerőpiacon. Nos, ez a felmérés rámutatott arra, hogy a nők a szülési szabadságot követően új kompetenciákkal rendelkeznek. Például olyanokkal, amelyekre szükségük van a cégek szempontjából. Tehát amikor vissza akarnak térni a munkaerőpiacra, akkor általában 30 évesek. Tehát ez az a kategória, aki fontosabb ebből a szempontból. A kollégám említette, hogy kiderült a felmérésből, hogy általában az emberek bizonyos pozíciókban a férfiakat preferálják. A munkaadók férfiakat vesznek fel szívesebben, mert úgy gondolják, hogy nem fognak annyit hiányozni, hosszabb ideig fognak dolgozni, és jobban betöltik majd ezt a munkakört. Ezért kell jobban odafigyelnünk a nőkre, közvetlenül a szősi szabadságot követően, hogy visszatérhessenek a munkaerőpiacra. Segítenünk kell abban a nőknek, hogy esetleg saját céget alapítsanak doporučení té zprávy, že bychom se měli soustředit na... Ez az, amire nem figyelünk oda. Szerintem itt kellene többet segíteni. A részmunkaidő, a távmunka, az otthonról elvégzett tevékenység kellene, hogy elsősorban előtérbe kerüljenek a nők számára a szülési szabadságot követen. Aztán Hadd mondjam azt, hogy ugyan szülési szabadságról van szó, de nem szabadságról. Nagyon fontos feladatot látnak el a nők ez alatt az idő alatt, a gyermekgondozást, és a társadalomnak ezt a fajta munkát is figyelembe és tiszteletbe kellene venni. Is... Köszönöm. A bizottságnak itt van az embere? Parancsoljon, ha kíván, hozzászólhat. Peták asszony. Jó napot! Én azt szeretném főleg kiemelni, hogy mindezen kérdés, amelyet említettek, már benne van a esélyegyenlőségi stratégiában, bár, ennek, bár nem minden olyan hangsúlya, például a szegénység elleni harc, mint itt, de tudjuk, hogy előre kell lépnünk a e területeken a jövőben. Elkezdtük az új stratégián a munkát, az új, a nyílt konzultációt. Áprilisban kezdjük, és már gyűjtjük a gondolatokat, ötleteket. És mindezt, amit most itt elmondtak, megosztom majd kollégáimmal. Teljes mértékben egyetértünk mindezekkel a meglátásokkal. Azt hiszem, hogy az önök által megfogalmazottak jelentős része a nők gazdasági függetlenségéről szólt, ez talán a legfontosabb prioritási területe a jelenlegi stratégiában, és folytatni kívánjuk a munkát teljes melszélességgel e prioritás kapcsán a jövőben. Úgyhogy köszönöm, üdvözlöm a mondandójukat, teljesen egyetértünk ezzel, és mi is e felé húzunk, megpróbálunk jobban foglalkozni mindazokkal a kérdésekkel, amelyeket nem elégséges mértékben emeltünk ki a jelenlegi stratégiában, mint például a szegénység elleni küzdelmet. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kozlovszka Radjevic asszony, parancsoljon önni a szó. Uh, thank you very much. Uh, pani Przewodnicząca, Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyem és uraim, vagy inkább hölgyeim, köszönöm szépen. A vitából egyértelműen kiderül számomra, hogy az egyenlőtlen bánásmód és a sztereotípusok, nem csak a, a sztereotípiák nem csak a nők életét befolyásolják, hanem akadályozzák a gazdasági növekedést is. Az észrevételeik nagy része olyan kérdésekre vonatkoztak, olyan pontokra, amelyek már szerepelnek a jelentésben. Ezeket jobban hangsúlyozni kell, ugyanakkor új dolgok is felmerültek a vitában, amelyek bekerülhetnek a jelentésbe. Például a nem megfizetett munka, amely nem lehet járulékköteles, vagy a munkahelyi zaklatás, a szexuális zaklatás, illetve a, az anyaság és apasági szabadsággal kapcsolatos jogszabályok harmonizációjának szükségessége. Az apák jogait is elő kell mozdítanunk, és persze a nők jogait is védenünk kell. Elő fogok terjeszteni módosítókat az apassági szabadságra vonatkozóan jó magam is. Ami a férfiak és nők közti egyenlőtlen bánásmódot illeti a munkaerőpiacon, különbözőképpen ítélik meg a férfiakat és a nőket. Ezt Lengyelországban is tapasztaltunk. A Világbanktól kértem egy tanulmányt, és ebben szerepelt egy felmérés, amely a magas beosztású férfiak és nők helyzetét vizsgálta. A gyermekes nőket ítélték meg a legmegbízhatóbb munkavállalóknak, ezt követően következtek az egyedülálló férfiak, akik szintén magas beosztásban dolgoztak, ugyanakkor a nők esetében a helyzet fordított volt. A gyermekes nők a hierarchia legalján álltak, ugyanis ők nagy kockázatot jelentő munkavállalónak minősültek. Tehát ha egy férfinak gyermeke van, vagy egy nőnek gyermeke van, ez eltérő bánásmódot vált ki a munkáltatóból, ugyanis a, nőt, a nő esetében arra gondolunk, hogy ha valaki gyermeket gondoz, gyermeket nevel, gyakran hiányzik munkahelyéről. Ezért a férfiak és a nők munkahelyi rendelkezésre állása más megítélésben részesül. Az ilyen sztereotípiákkal szemben küzdenünk kell. Ugyanakkor segítenünk kell a férfiakat és a nőket is, hogy jobban összhangba tudják hozni a munkát és a magánéletüket. Ez egy nagyon fontos feladat a mi bizottságunk és a Nőjogi Bizottság számára is a munka és a magánélet összeegyeztetése. Ha erre nem leszünk képesek, akkor az emberek számára komoly problémák merülnek fel. Van, aki egy az egyben feladja az apaságot vagy az anyaságot, bár erre nem mindenki hajlandó. Köszönöm szépen, folytatjuk a munkát eh, ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Thank you very much. Köszönöm szépen. A menetrendet szeretném még ismertetni, a módosítók benyújtásának határideje február 5-e. Március 21-én értékeljük a módosítókat, a szakbizottságban pedig április 16-án fogadjuk el. Köszönöm szépen, nagyon izgalmas vitát. Találkozunk ma délután, amikor lezárjuk majd az ülésünket, tehát befejezzük a mai napi rendünket.